következik. Kedves kollégák, szeretném megkérni önöket arra, hogy csöndben távozzanak. És most itt a konferenciateremben ne sokat beszélgessenek, Uh, Hölgyeim és uraim! Azt javaslom, hogy kezdjük el a következő napi rendi pontunk vitáját. Brock úrnak és Gautieri úrnak szeretnék még egyszer gratulálni, de kedves kollégák, üljenek le, vagy akik nem, azok távozzanak. Mindkettőjüknek, mindkét előadónak gratulálok. Po głosowaniu a szavazás után a következő napi rendi pontunk a tanács és a bizottság nyilatkozata az Európai Tanács ülésének előkészítése 2011. március 24-25-i ülésről van szó. Most pedig vitát kezdünk, amelyet Győri Enikő asszony nyit meg miniszterasszony, aki a magyar elnökséget képviseli. Önné a szó. Köszönöm, elnök úr, Buzek elnök úr, Barózó elnök úr, biztos úr, tisztelt képviselők. Nagyra értékelem azt az alkalmat, hogy a következő európai csúcs előtt megjelenhetem önök előtt. Tudják, hogy igen intenzív ülés lesz, az előre nem látható események miatt, amelyek az elmúlt hetekben történtek. Először a fő napirendi kérdésekről szeretnék szólni. Tudják, hogy három fő pont lesz a napirenden. Először is átfogó gazdasági csomagterv, remélhetőleg ezt az állam és kormányfők elfogadják. Líbia és a déli szomszédság, valamint Japán a gazdaságpolitikai kérdésekkel kezdeném. Az Európai Tanács remélhetőleg elfogadja ezt a csomagtervet azért, hogy reagáljon a gazdasági és pénzügyi válságra. Hat fő elemét szeretném kiemelni ennek a csomagnak. Az első az európai szemeszter első fázisának lezárása, a fiskális konszolidációs, a strukturális reform prioritásainak támogatásával. Mint tudják, az európai szemeszter már korábban kezdett, az, a bizottság európai növekedési tanulmányával és ennek célja, hogy különböző ajánlásokat tegyen azért, hogy a felendülést megerősítse, és nemzetközi versenyképességet elérje, valamint a 2020-as célokat. Az európai szemeszter első fázisát most lezárjuk, mégpedig a bizottság prioritásainak elfogadásával a fiskális konszolidáció és a strukturális reform terén, melyet az ECOFIN és az EBSCO tanácsok készítettek elő. A tagállamok ezeket a tág politikai orientációkat figyelembe veszik, amikor a stabilitás és konvergencia programjaikat, nemzeti reformprogramjaikat készítik, ezeket áprilisban kell beadni. A tanács és a bizottság értékelést készít, és rendszeresen ezeket az értékeléseket a tagállamoknak adjuk át. Ez júliusban, júniusban történik meg, de a legtöbb tagállamban ez még csak előkészítés alatt van. Az Európai Elnökség az első szemesztert a júniusi csúcson kívánja lezárni. A másik elem a gazdasági kormányzás megerősítése, ami ezt a kérdést illeti. Az Európai Parlamentnek így döntő szerepe van. A tanács már jelentős előrelépést tett a gazdaság és pénzügyi miniszterek megállapodtak a tanács általános megközelítésében a hatos jogalkotási javaslat keretében az európai gazdasági kormányzatról. Ez lehetővé teszi az elnökségnek, hogy a parlament megkezdi a tanácsokat. Mint tudják, a tanácsnak van egy határideje, mégpedig 2011. június addig politikai megállapodásra kell jutni. A hat javaslatból négy együttdöntés tárgyát képezi. Tudjuk, hogy a, az Európai Tanács által kiszabott határidő nem kötelezi semmire a parlamentet, de most ünnepélyesen kérem a parlament együttműködését azért, hogy júniusig a politikai megállapodás megszülessen. Ez megnyugtató üzenet lenne a piacok számára, és ami még fontosabb az állampolgárok számára, azért, hogy védjük az eurót és az európai gazdaságot. Közös a felelősségünk az Európai Parlamenttel etéren. A miniszterelnökünk most találkozik a az előadókkal és a koordinátorokkal, akik a csomag felelősei, és nagyon remélem, hogy rendkívül gyümölcsöző együttműködésünk lesz a parlamenttel. A harmadik elem pedig a bankszektor állapotának, megfelelő állapotának visszaállítása az új nagyra törő stressztesztel, a negyedik az Európaktum, és ennek kiterjesztése azon tagállamokra, amelyek még nem tagjai az eurózónának, és az első nemzeti cselekvési tervek megvalósításának bejelentése. Továbbá az Európai Stabilitási Mechanizmus és az Európai Pénzügyi Stabilitási Mechanizmus erősítése, ezt az Eurogroup és a miniszteri ülésre alapozzuk, ami március 21-én volt. Mint tudják, a specifikációban, a feladatkiírásban a parlament bevonása is szerepel, és ennek én nagyon örülök. A hatodik elem a szerződés módosítás, erről most szavaztunk, és a formális döntés az Európai Unió működésvel kapcsolatos szerződés tárgyában a jövőbeli európai stabilitási mechanizmus fölállítása Érdekében köszönöm a pozitív szavazást, ez nagyon nagy hozzájárulás volt az önök oldaláról. Mint látták, valóban előre lépés történt a válság leküzdésében, a tanács befejezi munkáját etéren a következő ülésén, és átfogó intézkedéscsomagot fogad el azért, hogy reagáljon a válságra, megőrizze a pénzügyi stabilitást és munkahelyeket teremtsen. Most pedig Líbiáról és a déli szomszédségről beszélnék. Ami a március 10-i Európai Parlamenti állásfoglás illeti a tanács következtetését március 11-én és e- az, ENSZ biztonsági tanács 1973-as határozatát a tanács aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatosan, hogy milyen helyzet alakult ki Líbiában, és elítélte az emberi jogok súlyos megsértését, az erőszakot és a brutális elnyomást, amelyet a rezsim a líbiai nép ellen hajt végre. Az EU fő célja a civil lakosság védelme, támogatás a líbiai nép számára a demokratikus társadalom megteremtése érdekében. Kadafi ezredesnek azonnal le kell mondania a rendszere minden legitimitását elveszítette, és most már nem partnere az EU-nak. Február 28-án a tanács rekordidő alatt tanácsi határozatot fogadott el restitív intézkedésekről a rezsim ellen, beleértve a javak befagyasztását, utazási tilalmat, fegyverembargót, embargót, olyan berendezésekkel kapcsolatosan, amelyek az elnyomást szolgálhatják, és ez tovább lépett, mint amelyeket a az ENSZ biztonsági tanácsa 1970-es határozata írt elő. Ugyanezen a napon a magyar elnökség felvetette az energiaellátás biztonságának kérdését az EU energia minisztereinek találkozóján. A miniszterek megvitatták a politikai válság hatását az energiapiacra, az energiabiztonságra és ellátásra a, megállapodtak abban, hogy az EU-nak megfelelő olaj és gáz tartalékai vannak. Ezen kívül az energia ellátás biztonságát is napirendre vették a miniszterek, beszélt az energiabiztonságról és ellátásról, és megállapodtak abban, hogy mint mondtam, az EU-nak megfelelő készletei vannak, de a vita kiemelte azt, hogy mennyire sérülékeny Európa, és mennyire szükség van egy még erőteljesebb energiapolitikára, beleértve olyan intézkedéseket, mint az ellátási útvonalak diverzifikálása. Az ENSZ biztonsági tanács határozatának elfogadását a tanács örömmel fogadta és aláhúzta, hogy hozzájárul a végrehajtáshoz. Ezen kívül üdvözöltük a Párizsi csúcs találkozót, amely döntő a végrehajtásban. Míg differenciált módon járnak ugyan a tagállamok hozzá, mégis úgy határoztak, hogy kollektíve és határozottan lépnek fel a nemzetközi partnerekkel, különösen az Arab Ligával és más nemzet, regionális érdekeltekkel, hogy teljes mértékben érvényesíthessék a döntéseket. A tanács, az ENSZ biztonsági tanács határozatát értelmében a támadás veszélye elől megvédi a civil lakosságot, és továbbra is humanitárius segítséget biztosít a szükségben szenvedőknek. Egy későbbi fázisban pedig segítenünk kell Líbiát egy demokratikus állam és a jogállamiság kialakításában. Az Európai Unió a CSDP támogatást is előkészíti az ENSZ humanitárius ügyek koordinációjának hivatalának kérésére, és ezek a lépések teljes mértékben tiszteletben tartják az ENSZ katonai és polgári védelmi értékek, az MCDA irányelveit. A főképviselő az ENSZ eh, emberi jogi határozatának és az Európai Tanács 2011. Eh, március 11-i határozatának érdekében támogatja humanitárius és civilvédelmi műveleteket, támogatja ezeket a műveleteket, eh, amelyek kiegészítik és szorosan együttműködnek az ENSZ, a NATO és mások tevékenységével. A főképviselő továbbra is kapcsolatot tart az ENSZ főtitkárságával az egyiptomi és tunéziai események nyomon követése érdekében, és ezek továbbra is prioritást élveznek, ezen kívül pedig az Európai Tanács a hétvégi ülésén is megfontolásra kerülnek. A tagállamok megfontolják a, a migrációs vonulatokat, és újra megerősítették azt, hogy készek arra, hogy előkészítsék a szükséges lépéseket a helyzet alakulásával párhuzamosan. A magyar elnökség ezen kívül a február 24-25-i igazságügyi és belügyi tanács programján is napirendre tűzte el kérdéseket. Ha lehet most kitérnék arra, hogy már február 23-án az EU civil, polgári védelmi mechanizmusának keretében az EU állampolgárokat EU evakuálta Líbiából. A, az EP állásfoglalásnak értelmében a magyar elnökség mindent megtesz annak érdekében, hogy koordinálja azt a munkát, amelyet a menekültek és migrációs kérdésekkel kapcsolatban kívánt elvégezni. Ennek tükrében Martonyi János külügyminiszter Malmström biztos asszonynal most járnak Egyiptomban egy hivatalos látogatáson és a Libiához való határon. Az önkormányzatokkal, helyi hatóságokkal tárgyalnak. A miniszter úr nyilatkozatában a határterületeken azt mondta, hogy a légitámadások nélkül elviselhetetlen helyzet alakult volna ki. Valóban most ellenőrzés alatt áll a helyzet az egyiptomi hatóságoknak köszönhetően, és három napja nem volt már kiáramlás, voltak olyan libiaiak, akik visszatérnek, a helyzet azonban természetesen még bizonytalan, és nem tudjuk, hogy lesz-e további áramlás, kiáramlás vagy sem. Március 3-án én magam jártam a tuniszi-libiai határ mellett, Georgieva asszonyal az ottani ügyek, az ottani állapotok felmérésére rendkívüli helyzet volt, óránként ezer ember lépett be azon a határszakaszon Tunéziába. A kimenekítés volt akkor is a legfontosabb kérdés március 3-án, és a mai napig nagyon fontos az, hogy a tagállamok segítsék a nem EU állampolgárok visszatérését is, elsősorban a migráns munkásokét egy rezidens Európai Uniós delegáció hiányában a magyar nagykövet Tripoliban képviseli az Európai Uniós ügyeket és konszolidál és koordinálja a konzuli és diplomatikus erőfeszítéseket a tagállamok nevében a, a déli szomszédsággal kapcsolatban. 2011. március 11-én ülésezik az Európai Tanács, egy rendkívüli és keretében fogja megtárgyalni a déli szomszédság demokratikus változásait és demokratikus felkeléseit. Meg kell jegyezzük, hogy nem csak Líbiában tapasztalható agresszió, Bahrain, Jemen szintén hasonló agresszióknak van kitéve, és meg kell, hogy jegyezzük, hogy bárhol máshogy is előfordulhat. Magának a régiónak kell azonban eldönteni saját jövőjét, mégpedig békés és demokratikus eszközökkel alakítani azt. Az Európai Unió minden lépésben támogatja a demokratikus átalakulást, a, a békés átmeneteket, a politikai rendszerek megváltoztatását, a növekedést és prosperitást. Az érintett régióknak gazdasági és technikai és anyagi támogatást is nyújtunk annak érdekében, hogy megfelelően kezeljék a határokat és intézkedésekkel ösztönözzék a migráns munkások származás szerinti országukba való visszatérését. A kapacitásépítésekkel is kívánjuk a migrációt és a menekültáramokat kezelni. Az Európai Tanács üdvözölte a a bizottság és a főképviselő közös közleményét a partnerség a demokráciáért és közös prosperitásért a déli mediterrán térséggel. A tanács továbbra is vizsgálja azokat a, javaslatokat, amelyek az Európai Uniós támogatásokra vonatkoznak, melyekkel a partnereket segíthetik ezekben a körülményekben. Ezek voltak tehát azok a gondolatok, amelyekkel amelyekre vonatkozóan nagyon gyorsan kell lépésekről döntenünk. Az Európai Beruházási Bank földközi tengeri térségi tevékenységének finanszírozására vonatkozóan is várjuk együttműködésüket. Az EIB a korábbi műveletekből visszafolyó pénzeket újra bekívánja fektetni, egyéb érdekelt felekkel dolgozzák ki azt, hogy milyen feltételek mellett lehet együttműködni a déli szomszédságban. Egy euromediterrán régió kialakítása a régió továbbfejlődése érdekében alapvetően fontos lenne. A végé pedig 2011. júniusáig fontos lenne elfogadni azt a szabályozót, amelyel a Frontex képességeit erősíthetjük leállok most, nem beszélnék Japánról, mert tudom, hogy ez egy új napi rendítont. Nagyon sajnálom, hogyha gyors volt az összefoglalom, ennek az az oka, hogy átfogó képet kívántam adni, minden kérdésről szólni, és nagyon sok minden történt. Uh, Mr. Manuel Bar- Köszönöm szépen, José Manuel Barroso, az elnök úr szól. Köszönöm, elnök úr, Győri miniszterasszony, tisztelt képviselők! Március 24-én, 25-én lesz az Európai Tanács, és valóban változások lesznek, hiszen átfogó választ adunk a válságra. A teljes végrehajtást kezdjük meg egy új gazdasági kormányzás keretét kívánjuk megteremteni, és az Európai monetáris unió két lábon fog állni, és ez nem csak a gazdaság irányítást, hanem a az Európai Monetáris Uniót is jelenti. Ami történik, minden európai tagállamot és intézményt érint. Gyors erőteljes koordinációra van szükség a gazdaságpolitika és a reformok terén, mielőtt még minden egyes tagállam megszabja a költségvetését, szakpolitikáját a következő évre. Koordinálunk és paralel módon a gazdaságpolitikát összehangoljuk a fenntartható fejlődéssel a 2020-as munkahelyteremtési politikát is figyelme vesszük, fiskális konszolidáció, makroökonomiai egyensúly és pénzügyi stabilitás, hiszen ez az alapfeltétele a megfelelő növekedésnek. Ezek a szakpolitikák nem fogják a növekedést önmagukban előmozítani, de ezen politikák nélkül nincs föntartható befogadó növekedés az Európakt, amit aláírtak, aláírtak az eurozóna állam és kormányfői, azt jelenti, hogy minden tagállam előtt ez nyitva áll, ha elfogadják a ez tükrözi a prioritást élvező akciókat az éves növekedési felmérés alapján. Szeretném elmondani, hogy igen erős álláspont a parlament részéről azt jelenti, hogy a közösségi álláspontot az Európaktum elismerése kíséri. Ez az adózásra és a pénzügyi szabályzásra is vonatkozik. A bizottság azon dolgozik, hogy a pénzügyi szektort megadóztassa. Minden tagállam, amikor a stabilitási növekedési paktumot végrehajtja, akkor a bizottság ajánlását kell, hogy kövesse. A múlt héten úgy döntöttünk, hogy a stabilitási és növekedési paktum által a tanács azt várja, hogy ez megfelelő eszköz lesz, és várja, hogy a bizottság ajánlásait kövessék, vagy ha megjegyzések vannak, ezt írásba tegyék meg. Ez volt március, ez történt március 11-én, és ez fontos politikai álláspont, ami hozzá fűzhető még a különböző politikai döntésekhez, amelyeken önök dolgoznak. Elnök úr, tisztelt képviselők, résztvevők, a fiskális konszolidáció nem önmagáért való cél, ehhez bizalom kell, bizalom nélkül nincs befektetés, befektetés nélkül nincs növekedés, de célunk, mint mondtam, többször a parlamentben, a növekedés, a fenntartható, inkluzív növekedés. Ezért szükségünk van az üzleti környezet megjavítására, és teljessé kell tenni a belső piacot. Az egyik eleme annak, hogy hogyan is történik az adózás. A bizottság javasolt és előterjesztett egy közös, konszolidált társasági adó alapjavaslatot, ez figyelme veszi az egységes piac potenciálját, és az egységes piacra vonatkozó aktus alapján egy sor javaslatot teszünk, azért, hogy valóban növekedés és munkahelyteremtés legyen a munkahelyteremtést elő kell segíteni, a munkaerő mobilitását, és a különböző adó ösztönzőken is dolgozni kell azért, hogy a növekedéssel munkahelyeket is teremtsünk. A, együttműködve a bizottsággal a tagállamok most ö, véglegesítik a nemzeti reformprogramjukat, a stabilitási konvergencia programjaikat. Szeretném kiemelni, hogy konkrét ambíciókra van szükség, nemzeti programokra. Ez alapvető ahhoz, hogy az európai szemeszter sikeresen zárjuk. A tagállamok ezt a munkát áprilisig kell április végéig kell, hogy befejezzék. Ami pedig a gazdasági kormányzatot illeti, szeretnék köszönetet mondani a magyar elnökségnek az összes munkáért, ami a sikeres kompromisszumhoz vezetett. Most a parlamenthez fordulok. Biztos, hogy önök igen erőteljes jelentéseket tesznek. Reméljük, hogy a megállapodás június végére létrejön, és az összes szakpolitikát bevezetjük, az összes eszköz meg lesz a stabilitási, konvergencia, növekedési programok érdekében 2012 végéig. A jelenlegi európai pénzügyi stabilitási alappal 2013-ig az állandó stabilitási mechanizmus jó eszközt nyújt számunkra az euró védelmére. Múlt hétfőn a pénzügyminiszterek elhatározták, hogy létrehozzák a 2013-tól az európai stabilitási mechanizmust. Ez előrelépés az EU-n belül, és tudják, hogy ennek a kölcsönnyújtási kapacitása 500 milliárd euró lesz megegyeztünk a jövőbeli ESM-ben is, és ez kiemeli a bizottság szerepét a folyamatban és a parlament bevonását. A bizottság az Európai Központi Bankkal dolgozik az eurótérség pénzügyi stabilitásán, elemezni kívánja a tagállamok állami adósságának fenntarthatóságát. Az Európai Bizottság vezető szerepet kell, hogy játszon a ott, hogy a kedvezményezett tagállamok pénzügyi igényeit felmérje, valamint azt is, hogy a magánszektort hogy lehet bevonni. Az Európai Bizottságnak kell javasolni a tanácsnak egy határozatot a makroökonomiai programot illetően. A bizottság az IMF-fel és a központi bankkal együtt a monitorizási feltételek kér is felelős lesz a szakpolitikai feltételek miatt. A makroökonomiai kigazítási program az európai felügyeleti kerettel kell, hogy összhangban legyen, és az európai folyamatok betartásáért kell, hogy feleljen. Itt az Európai Parlamentre is nagy szerep vár. Ezért a bizottság rendeletet kíván, szabályozást kíván javasolni az alapszerződés 136-os cikke alapján, azért, hogy tisztázzuk, melyek a, azok a, az eljárási lépések, amelyek a különböző tanácsi döntések terén a, feltét, a szakpolitikai feltételeket biztosítsák. Rendszeresen fogjuk tájékoztatni a parlamentet az ESM végrehajtásáról. Tisztelt képviselők, szeretném volna megerősíteni azt, amit már egy levélben a biztosunk már megerősített, szerintem most már megfelelő a megállapodás a közösségi megközelítésnek felel meg, és köszönöm a parlament hozzá járulását. A pénzügyi támogatással kapcsolatban az Európai Unió már nagyon sokat tett azért, hogy helyreállítsa a bankrendszert, de még sokkal többet kell tenni. A bankrendszer a fenntartható gazdasági növekedés eszköze, ezért a bankoknak az úgynevezett stressz tesztjét a következő hónapokban az újonnan létrehozott EBA, az Európai Bank Hatóság fogja végrehajtani a politika alakítói, a beruházók és a tájékozott közönség megfelelően megalapozott döntéseket hozhatnak. Tisztelt képviselők, úgy gondolom, hogy igen, átfogó és kiváló jelentést, beszámolót kaptunk Győri miniszterasszonytól, aki a magyar elnökséget képviseli, úgyhogy én magam Líbiával kapcsolatban és a dél földközi tengeri térséggel kapcsolatban nem mondanék semmit. De nagyon fontos, hogy fontos, lényeges szerepet játszottunk abban, hogy a líbiai határon eszkalálódó válságot megelőzzük, és több száz menekültnek, migránsnak a helyzetén segítettünk, és segítettük őket a származási országokba való visszatérésben a bizottság továbbra is támogatja a tagállamoknak a műveleteit. A magyar elnökséggel, Malmström biztos asszonynal igen aktív szerepet játszanak ebben a kérdésben. A katonai akciók, amelyek a 1973-as biztonsági tanács határozata alapján kerültek bevezetésre, a földközi tengertérségben vagy a határ mentén, vagy Líbián belül fognak műveletbe lépni, annak érdekében, hogy a civil áldozatokat elkerülhessék. A rövid távon óriási kihívások vannak e rendkívül bonyolult és gyorsan változó helyzetben, mégsem tévesztjük szem elől a hosszú távú célkitűzésünket, a dél-mediterrán régió biztonságát ahogy azt a demokrácia, partnerség a demokráciáért és közös jövőért programban meghatároztunk. A civil védelmi, polgári védelmi mechanizmusokat kor, koordináljuk Japán, támogatás és segítségnyújtásért szóló kérelmében, és múlt péntek óta a, megerősítettük a polgári védelmi csapatok földi jelenlétét logisztikai és atomenergetikai szakértőkkel. A bizottság ezen kívül értékeli a helyszínen a, az atomerőművek biztonságát, és stressztesztet hajt végre az összes európai atomerőműre vonatkozóan is, de nem csak az Európai Unión belül, hanem azon túl is az Európai Atomenergetikai Ügynökség égisze alatt. Remélem, hogy az Európai Tanács ezt a az orientációt jóvá fogja hagyni. Igen, tisztelt képviselők, képviselőasszonyok, nagyon szoros munkarendünk lesz e, a következő Európai Tanácsülésig, és a bizottság valóban keményen dolgozik adnak érdekében, hogy átfogó európai választ dolgozzon ki a határokon kívüli, kívüli válságra, de a gazdasági helyzetre vonatkozóan is. Központi szerepet fogunk játszani a programok végrehajtásában, és mindezt a Lisszaboni szerződés szellemében fogjuk tenni szoros együttműködésben az önök házával, és biztosak vagyunk abban, hogy meg fogunk tudni felelni önökkel együtt ennek a felelősségnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Most a frakciók nevében először Joseph Daul, az EPP elnöke fog beszédet mondani. Elnök úr, kedves kollégák, az Európai Tanács már másodszor ül össze második héten, olyankor, amikor sok bizonytalanság és feszültség van a világban, Japánban bizonytalanság, még nem is tudjuk, hogy hány áldozat volt, bizonytalan a helyzet a földközi tenger térségében egy újabb nép lázadt föl a rezsim ellen, és jelenben is hasonló a helyzet. Ez konzekvenciákat jelent nekünk, európaiaknak. A japán drámát közvetlenül megérték az állampolgártársaink, hiszen több ezer ember gyászban van, emellett egyéb problémákat is felvet az, hogy a fukushimai erőmű nem megfelelő állapotban van, és biztos, hogy ezeket az eseményeket figyelembe kell venni minden olyan országnak, amelynek nukleáris, vagyis atomerőműve van, ezért a parlamentnek vitát kell folytatnia, szerveznie a nukleáris biztonságról. Mindenképpen nekünk erősíteni kell az energia függetlenségünket, és nem pedig függőségünket. Ezt a következő plenárison fogjuk megvitatni. A 27 tagállam állam és kormányfője az ENSZ határozata alapján Líbiában fellépett, és szeretném kiemelni, hogy az európai államok kezdeményezték ezeket a műveleteket, ők léptek közbe az ENSZ mandátum alapján több európai állam kezdeményezésére, és az utolsó mini ülésen erről is szó volt. Az én frakcióm azt szeretné, hogyha a frakció jobb stratégiát dolgoznak ki a földközi tengeri térséget illetően, de semmit nem akarunk rájuk kényszeríteni, legfőjebb csak tanácsokat adhatunk, ez feladatunk. A múlt heti eurozóna csúcs után, amely előkészítette a terepet az Európai Tanács eheti ülése számára és a jelentős intézkedések számára az euró erősítése és a gazdaság irányítás megerősítése érdekében, a mi frakciónk amellett van, hogy erősödjön az euró, és az adhok intézkedés legyen állandó, ennek segít ennek segítségével nyújtottunk támogatást Írországnak és Görögországnak. A, az egységes pénznem megalaptása óta ez eh, eddig eh, még tap, nem tapasztalt krízis volt oda kell figyelni arra, hogy az államháztartási problémák ne okozzák azt, hogy a tanács más módszereket alkalmazzon a közösségi ügyekben, a közösségi módszer maradjon a szabály, és a kormányközi módszer az csak kivétel legyen. A parlamentben nagy többség támogatja ezt az elvet, és a Barozó Bizottság minket támogat e lépést illetően, egyszerűen azért, mert ez létfontosságú az unió jövője érdekében. Nincs kételjem afelől, hogy Van Rompuy úr, elnök úr meg fogja tudni győzni az állam és kormányfőket. Pénteken az Európaktumot is elkívánják fogadni, ezt a paktumot pozitívan fogadjuk, akkor, hogyha azt irányoz elő, amit hónapok óta kérünk, vagyis a, a szociális, fiskális és költségvetési politikákat összehangolják a tagállamok között. Még egyszer elmondom, az európai szolidaritást csak akkor fogadják el népeink, hogyha ezt igazságosnak és érdemlegesnek találják. A munkafeltételeket mindenképpen össze kell hangolni, és a tagállamok összehasonlítható adózási körülmények között kell, hogy tudják felvenni a munkavállalókat. A gazdasági kormányzással kapcsolatos paktumban az Európai Parlament négy pontban együtt döntési eljárásba vesz részt. Így megnyitjuk az utat a növekedés és a foglalkoztatás előtt. Reméljük, hogy ezek az intézkedések megfelelő irányba haladnak, és a közösségi keretekben az Európa újra vitát folytathat a jövő döntő kérdéseiről. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen a szocialisták és demokraták nevében Schulz Tisztelt elnök úr, Először is a bizottság elnökének szeretnék gratulálni ahhoz, hogy ma születésnapját ünnepli. Azt hiszem, hogy helyén való, hogy gratuláljunk önnek e alkalomból. Ragaszkodom ahhoz, hogy a 15 másodpercet levonják a felszólalási időmből, amelyet azzal töltöttem, hogy gratuláltam az elnök úrnak, hiszen nem kell azért túl udvariasnak lennünk. Nem tudom osztani az ön örömét, vidámságát a csúcs előtt, azt hiszem ez egy olyan csúcs lesz, amely az Európai Unió egyik legszörnyűbb, legrosszabb fázisában kerül megrendezésre. Kezdjük. Líbiával ritkán követek el egy akciót ilyen előkészületlenül, mint ahogyan ezt most láthattuk. Előfordulhat, hogy ez egy katonai katasztrófával ér véget, remélem, hogy nem így lesz, de előfordulhat. Elhamargotottan cselekedtünk, nem koordináltuk megfelelően a cselekvéseinket. A mi csatlakozási, csatlakozni vágyó országunk Törökország csatlakozási jelölt pedig teljesen meggátolja a cselekvőképességünket. Olyan helyzetben vagyunk, amikor mérleget kell vonnunk. Egy éve tart ez a válság, és egy éve ugyanazt látjuk. Ami szükségszerű, azt először letagadjuk, azért, hogy aztán négy-öt hónapnyi késéssel mégis elismerjük a problémákat. Egy évvel ezelőtt azt mondtuk, hogy a görögök majd segítenek magukon, nekünk nem kell itt hozzányúlnunk a dolgokhoz. Négy hónappal később mentőcsomag következett. Nem kell mentőcsomag, az, amit tettünk elegendő, négy hónappal kell, később megállapítjuk, hogy több pénzre van szükség. Nem kell az eurókötvény, az eurókötvény hülyeség, az erről szóló viták itt-ott folytak mindenütt, de biztos vagyok benne, hogy eurókötvényeket be fogunk vezetni, valószínűleg négy hónapnyi késéssel. Nem kell gazdasági irányítás, Európának nincs erre szüksége. Ugyanazok az emberek, akik ezt pimaszul állították annak idején most, az Európai Tanács, Európai Csúcs alkalmával ünneplik azt, hogy végre egy európai irányítás születik, és nem is szégyelik magukat, hogy most épp az ellenkezőjét állítják a korábbi állításoknak. Reménykedem abban, és támogatjuk Önt ebben Barroso úr, nem csak születésnapi ajándékként egyébként, hanem azért, mert Európáinak meg kell védeni a közösségi módszert, hiszen hogyha az úgynevezett másik rendszerhez, módszerhez nyúlunk, amelyet Angela Merkel kancellárasszony az új európai módszernek nevez, akkor pont oda jutunk el, amit az imént elmondtam. Mindenki csinál valamit, és aztán a másik nap teljesen más tesz, mint amit előző este mondott. Ez a realitás. Nem az euróválságáról van itt szó, hanem az euró övezet kormányainak válságáról van szó, és ez komoly különbség. Portugáliában mindannyian abban reménykedünk, hogy ez a kormány, amely valóban szörnyen szigorú intézkedéseket tud megvalósítani, részben a saját választópolgárok akarata ellenében, és aztán itt látjuk az ellenzéki párt taktikázását, amely gyakorlatilag hagyja éhen halni, úgymond, a kormányt. Németországban a német szövetségi pénzügyminiszter, aki Európát egyébként támogatja, néhány hónappal a csomag előtt, néhány nappal a csomag előtt azt mondja egyetemben a kancellár asszonynal, hogy hát erről a csomagról még beszélnünk kell. Múlt pénteken alkalmam volt az európai pénzügyi szektor számos képviselőjével beszélni arról, hogy vajon az euró bizalmat élvez-e. A frankfurtiak válasza, köztük egyébként az Európai Központi Bank az euróövezet elnökével, de más vezető személyiségekkel is beszéltem, azt mondták, igen, az euró egy stabil valuta, az euró bizalmat élvez, és mi bízunk az euróban. De nem bízunk azon államok kormányaiban, akik az eurót bevezették, hiszen hogyan bízhatnánk egy olyan kormányban, amelynek a szava három napon túl már nem megbízható. Ez az a probléma, amelyel itt Európában szembesülünk. Nem jó az irány. Az euró egy erős valuta. Az euró emelyet kifejezi az euróvezet gazdasági erejét is versenyben más kontinensekkel. Az euró, amikor bevezették, 1 dollár 17 centet ért. Nézzük meg, hogy mennyit ér most az euró. Az euró egy stabil valuta a gazdasági övezetek kontinensek közötti versenyében, befelé azonban destabilizáljuk, mert nincs stabil kormányzási módszer. Ezért a közösségi módszert nem csak az Európai Parlament vitatja meg, hanem egyszerűen alapját képezi a valuta stabilizálásának, annak a valutának a stabilizálásának, az, amely az euróvezet gazdasági erejének kifejezője. Ez a gazdasági erő azonban nem tud kibontakozni, mert olyan emberek irányítják, amelyek, a legutó, amelyek számára a népszerűségi mutatók sokkal fontosabbak, mint az európai valuta jövője. Ez a realitás, amelyen szembe kell nézzünk. Remélem, hogy a jövő hét végén minden jól megy. Remélem, hogy az ön bejelentését sikerül a gyakorlatba átültetni. Remélem, hogy egy sikeres csúccsal tudunk hazatérni, de vannak kétségeim, és őszintén szólva attól tartok, hogy a továbbiakban is azt látjuk majd, amit már egy éve is látunk. Sajnálom, de ezt ki kell mondanom, hogy az Európai Unió egy, egy nem megfelelő vezetésének leszünk szemtanúi továbbiakban is. Köszönöm, Köszönöm szépen, Kiefer Hofstadt, négy és fél percre. Először is gratulálok Barozó elnöknek, Kos, mint én, magam is, meg József Dól is, úgyhogy a Kos jegyben születettek egész tábora van itt körülöttem. De azért elnök úr néhány eh, megjegyzést eh, fűznék az ön által elmondottaknak. Beszélünk a az gazdasági unióról, a gazdasági irányításról, de van itt egy fő kérdés. Az Európai Paktum valóban létrehozza a gazdasági uniót? Ez a paktum fogja létrehozni a, gazdas, a gazdasági irányítást? Én ebben egyáltalán nem hiszek, és ennek egy oka van, nem a bizottság van a folyamat élén, hanem a tagállamok mégiscsak, és én mond, nem csak én mondom, itt van ez a március 11-i szöveg, amelyet holnap és holnap után fogadnak el, és mit mond ez? A célokat az állam és kormányfők fogadják el, a kötelezettségeket az állam és kormányfők vállalják, és a nyomonkövetés is az állam és kormányfők által történik, tehát a bizottság csak a technikai nyomonkövetést végzi, semmi mást. A, mi a jogkört illeti, ez a tanács, és ez vittek kudarcra a Lisszaboni stratégiát, és ezt a stratégiát is ez kudarcra ítéli. Most mindegy, hogy mit fogunk itt egy elfogadni, de el kell készíteni egy igazi közösségi paktumot, ami valóban hatalmat ad a bizottságnak, központjába helyezi a gazdaságirányítást, és ezt a tanács elé viszi. Mindig nemet mondanak, de velünk együtt folytassa a harcot, és ne fogadja el ezt a javaslatot, és ezt a procedúrát, mert ez nem fogja sikerre vinni a dolgokat, és nem fogja a következő hónapokban, években az eurót stabilizálni. Második megjegyzésem, elnök asszony, az arab felkelések és a vita folytatása, amit egy héttel ezelőtt itt folytattunk. El kell mondani, hogy most egy első mérleget vonhatunk az európai akció alapján, és ez az első mérleg egy kicsit, hogy is mondjam, vegyes képet mutat. Először is az elején emlékeznek rá, nem voltunk nagyon lelkesek az téren, hogy az arab felkelésekről beszéljünk, azt mondtuk, hogy ez az iszlám fundamentalizmus, ami majd bekövetkezik. Ez az első dolog, amit tettünk az európai körökben majd pedig a líbiai ügy megmutatta, hogy nincs egység az EU-ban. Ezt én szörnyűnek találom, hogy a biztonsági tanácsban az összes tagállam, az EU összes tagállama nem ugyanazt a pozíciót foglalt el. Hárman igent szavaz, igent szavaztak, és egy valaki tartózkodott pedig. A szerződés 34-es cikke kimondja, hogyha különböző szervekben külpolitikáról beszélnek, akkor az unió tagállamainak kötelező koordinálni és ugyanazt eh, az álláspontot képviselni ezekben a szervezetekben. Így történt nem, sőt a 34-es cikket eh, még eh, meg is értették. A harmadik megjegyzésem, mit látunk most? Elnéz kérek, kérek Eston asszony tegnap az afed volt, de szerintem ma is itt kellene, hogy legyen, amikor ilyen fontos kérdésről beszélünk. Azt látom, hogy nincs stratégia, az EU-nak nincs stratégiája az arab forradalmakkal kapcsolatosan. Mit látunk? Az EU határozatokat adott ki, de ezek botrányosak. Például pénteken vagy hétfőn Kupe úr, aki Eston asszony egyik munkatársa, azt mondta, hogy meg kell értenünk a bahreini helyzetet, és a hatóságoknak igazuk volt, amikor a nyugalmat és a rendet visszaállítottak, amikor négy embert megöltek, és 400-an megsebesültek. Ez az európai álláspont. Egy másik példa, az unió külügyminiszterei összeültek hétfőn, külügyi tanácsülésen, és mit mondtak? felhívják, most Bahreinről beszélek, a tüntetőket arra, hogy tartózkodjanak minden megfélemlítő akciótól ahelyett, hogy támogatnánk ezeket a forradalmakat az EU-val együtt, azokat, akik az utcára vonultak, akik harcolnak, és akiket aztán megöltek, ennek ellentétét végezzük, azt mondjuk, hogy vigyázzat, Aston asszony jöjjön el a plenáris ülésre, és magyarázza meg, hogy mi az attitűd és mi a stratégia, amit követünk Bahreinben, Szíriában, Jemenben, milyen szankciókat vezetünk be, és kivel fogjuk ezt megtenni. Inkább ezt kellene megtenni, mint hogy mindenféle kis szegényes állásfoglalásokat adnak ki az európai vezetők. Köszönöm, Zavadil úrré a szó két percben. Köszönöm szépen, sajnálattal kell azt mondjam, hogy úgy tűnik, hogy ez az Európai Tanács nagyon veszélyes változásokat fog bevezetni, és emiatt ettől tartanunk kell. Az úgynevezett gazdasági koordináció, gazdasági irányítás az eurozóna stabilitása mellett európai szintű adóharmoniz- harmoniz- adóharmonizálást és EU szintű fiskalizálást látunk, és a parlament úgy tűnik aktív szerepet játszik ebben. A bizottság javaslata, ezt világosan mondom, amely a konszolidált, közös konszolidált vállalati adóalap a tagállamok közti adóversenyt idézi elő, káros a gazdaságra, és elviszi a, gazda, a vállalkozásokat onnan, akikre kivetik. Le kell vele állni. Láttuk azt is az elmúlt napokban, hogy megpróbált néhány tagállam fiskális és mások fiskális és adószuverenitásába beavatkozni. Mindenki tudja, mire utalok, ez egy utálatos próbálkozása és erőltetése Írországnak. Nem szabad, hogy ezt megint megengedjük, hogy ez újra előforduljon. Líbia. A líbiai fejlemények újra arra emlékeztetek minket, hogy ne várjunk túl sokat az úgynevezett EU közös kül- és biztonságpolitikájól. Nem az EU vezetői, hanem a nemzeti vezetők mutattak nemzetközi vezetési képességet. Sárközi elnök az Egyesült Államokkal volt az, aki vezet, az élére állt, nem az Európai Unió vezetői. Korlátai vannak az integrációnak e téren, de nem csak ezen a téren. Egyetlen egy tagállam sem érez, érzi kötelezettnek magát arra, hogy többet tegyen annál, mint gondolja. Mind a külpolitika, mind a gazdaság terén. Európának rugalmasnak kell maradni, ahol csak lehet, nem szabad hogy az integrációs dogma vezéreje, és itt az ideje az EU integráció paradigmaváltásra. Ez világos, ez érthető, és remélem, hogy az Európai Tanács ezt eh, fel tudja fogni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Lambert úrnak adom meg a szót, a zöldek eh, frakciója két és fél perc. Elnök asszony, Barózó úr már nincs itt, de azt mondta, hogy a bizalom mindennek az alapja. Az állampolgáraink eh, bizalmát vagy bizalma olyan gyorsan el fog párologni, mint a víz a fukuyamai erőmű hűtő medencéjéből. Nekünk meg kell változtatnunk a dolgok menetét, mivel létbizonytalanság van, igen, miről beszélünk, a fosszilis veszélyes energiaforrásokat meg kell szüntetni, a gazdaság szolgálja az állampolgárokat. Nem, a, az adósságra most már nem eh, alapozhatjuk a gazdaságunkat, legyen az állami vagy magánadósság, és a deficitre sem. Az állampolgárok ezt tudják, és tudják, hogy ehhez radikális eh, reformokat kíván a kormányok, a vállalatok eh, részéről, és az ő részükről is. A radikális változások komplexek, ahogy Marian Teyssen mondta tegnap, mindent nem lehet egyszerre megtenni, de valahol el kell kezdeni. De az a probléma, hogy az állampolgártársak számára mindig ott kezdjük, hogy az állami kiadásokat nyírbáljuk meg, és így a létbizonytalanság növekszik, azután rugalmassá tesszük a munkaerőpiacot, mikor a rugalmasságról és a biztonságról beszélünk, azt tudjuk, hogy az több rugalmasság és kevesebb biztonság. Itt két mércével mérnek, a politika békén hagyja azokat, akik a kaszinó gazdaságból részesültek az elmúlt években. Tudjuk, hogy mi van itt előttünk, ez nagyra törő kezdeményezés, megfelelő, stabil adóbevételeket akar biztosítani, és a pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatos adó, energiaadó, a vállalkozási adó, tudjuk, hogy erről van szó, de nem mondjuk, hogy ez az alfája és az omegája, a nirvanája a fiskális politikának. Miért kell harcolni a csalás és az adóparadicsomok ellen? El kell mondjam, hogy amit előttünk van gazdaság irányítás megoldást illetően ez nem lesikeres, mert még nem volt olyan monetáris unió, ami fiskális unió nélkül sikerült volna. Úgyhogy elég itt a kertelés, a nemzeti önzés, most már lépni kell, ami a pénzügyi industriát, ipart illeti, nem az új stressz tesztekre van szükség. Láttuk, hogy ezek a stressz tesztek nem voltak sikeresek, láttuk Írország példáját, új kötelező érvényű szabályokra van szó, nem azt kell mondani, hogy majd 2019. január 1-én vezetünk be valamit. Elég volt ezekből a pénzügyi iparágakból, ezekből az ördögökről, mert másképpen kell cselekedni, és csak akkor tudjuk az állampolgárok bizalmát visszanyerni. És ez elengedhetetlen azért, hogy mi felemelt fejjel lépjünk be a 21. századba. Köszönöm, Köszönöm Lambert úr. Biszki úr kapja meg három percre a szót a zöldek nevében. Elnök asszony, kedves kollégák! A Gazdaság és Valuta Unió a hatékony gazdaságpolitikai koordináció nélkül nem fog működni. A stabilitási és növekedési paktum, ahogy kimondja, és ebben megbukott, és ebben politikai határokon túl a szakértők egyetértenek. A megoldás azonban még sincs távol, nincsenek új politikai koncepciók azonban a láthatáron. A 3%-os stabilitási határ, hogy emlékeztesem önöket, 99 óta 73-szor nem került betartásra, 46-szor pedig a szerződés értelmében nem lett volna elfogadható, és egyetlen egyszer sem rótta ki miatt a büntetést a, nem a nem működő csomagot kell megváltoztatni, hanem azt kell megnézni, hogy egyáltalán mik azok, amelyeket át lehet ültetni. Minden vállalkozó tudja, hogy mennyire fontos a fenntartható költségvetés. A gazdaság irányításra vonatkozó elkövetkezendő intézkedések és a stabilitásra vonatkozókkal kapcsolatban az a félelem, hogy csak megtakarításról van szó de ez egészen más, mint a fenntartható kitartás és növekedés. Egyetlen egy állam sem, amely oly mértékben eladósodott, hogy a fizetésképtelenség határa került volna. Tehát egyetlen egy ilyen ország sem tud kilépni az adócsapdából, hogyha továbbra is magas kamatlábú hitelekből kell, hogy finanszírozza önmagát. Akármennyire is takarékoskodik, az adóssága, az eladósodása fokozódik. Sok, és még inkább, hogyha a bérek, a munkanélküliségi járadék, a, a nyugdíj kifizetések gátolja az egészségügyi, oktatási, stb. infrastruktúrális beruházásokat a termelésnek is előbb-utóbb ilyen körülmények között össze kell omlania. Sem a stabilitási és növekedési paktum élesítése, szigorítása, sem pedig az úgynevezett spektrekon nem tudja a jövőbeni mechanizmusok célra vezethetőségét erősíteni. Egyértelműen ki kell hangsúlyozni azt, hogy további beruházási igények jelentkeznek, ezekre van szükség, különösen a válság fenyegette országokban. A hitelmegnyújtások és az alacsonyabb hitellábakkal, sőt ezen túlmenően is el kell tüntetni a különbségeket, hiszen ez csak addig probléma, amíg a gazdaságilag gyenge országok várják a segítséget a gazdaságilag erősektől. Nem az a helyzet, hogy a szolidaritás sehol sem e, merülne fel, nem. Elfeledkezünk arról, hogy az egyik e, hiánya és a másik e, egyenleg többlegtel kellene, hogy kiegyenlítse egymást. Köszönöm. Szelevrakosz úr a következő két percre az Európai Szabadság Demokrácia nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az, amit Barozó úr bejelentett, alapvetően arra irányuló javaslat, hogy az európai gazdasági irányítást megerősítsük, és az európai és az euró stabilitását. Ez azt jelenti, hogy a gazdasági irányítást fokozzuk Európán belül. Barozó urat Rén úr is elkísérte, és a politikai döntések ezen a téren nagyon sikeresnek mutatkoznak, és reményre adnak okot. Reméljük azonban, hogy valóban szembe tudunk nézni azokkal a kihívásokkal, amelyek előtt Európa áll. Ma sajnos a piacok jelentik a problémát. Az új gazdaságpolitikai irányítás egy nagyon súlyos válságot követ. Az állam, a tagállamok államadóságának válságát illetve eladósodottságának válságát. Úgy gondolom, hogyha például az Egyesült Államok egy új valutát bocsátanak ki, akkor nem látnék okot arra, hogy Európa miért ne tudna öm, megoldást találni, azáltal, hogy például egy új valutát bocsát ki azáltal így valóban tőke tudnunk teremteni, és a megfelelő támogatási mechanizmusokkal tudnánk ezt alátámasztani. Ezek természetesen nem érett elgondolások, nem éle, érett ötletek. Ezt egyszer már említettük, de hangsúlyoznunk kell, hogy az Európai Unió arra kényszerül, hogy új rendszereket hozzon létre. Teljesen mások a körülmények. Most megváltoztak a körülmények, és nagyon nagy nyomás nehezedik Európára. Az európai gazdasági irányítási stratégia nélkül, a tagállamok támogatása nélkül valóban nagyon nehéz lenne megvalósítani a szóban forgó elgondolásokat. Általánosabb döntésekre van szükség, úgy gondolom, és a tanács döntése az Európaktum tekintetében természetesen támogatandó általunk. Reménykedünk abban, hogy az euró valóban továbbra is egy szolid, stabil valuta marad. Azonban elnök asszony, nem csak az euróvezet stabilitását kell szavatolni, nem ez az egyetlen cél, hanem biztosítani kell a magas fejlődési szintet is, annak érdekében, hogy Európa versenyképességét előre mozdítsuk. Nagyon fontos fenntartani az európai munkahelyeket, az állampolgárok számára, főleg a fiatalok számára. A fiatalokat nagyon fontos előtérbe helyeznünk. Köszönöm szépen, hogy az elnök asszony. Most pedig eh, Mártin úr kapja meg a szót a függetlenek nevében. Prezidentin. Tisztelt elnök asszony! Mint lángoló európai és az 500 ezer közvetlen választóm lelkében is ugyanígy van, nagyon nehéz most ebben a szorítóban elfogadni azt, hogy igen, kell valamit tennünk a spekulációval szemben egyrészt, másrészt pedig az, ahogy ezt az egészet előre akarják vinni, az Európai Unió demokrácia deficitjének igen drasztikus illusztrációja. A forma a szükségállapotok törvényeire emlékeztet engem akkor, amikor egy fellópai Európa nem kívánhat magának éppen ezért határozottan azt kérem, hogy a demokraták 34-es módosítóját támogassuk. Újra meg újra abból a helyzetből, amikor valamire, amilyen, valamilyen szükség jelentkezik, úgy oldják meg a helyzetet, hogy eltávolítsák a polgárokat Európától, és szeretnék utalni Martin Schulz hozzászólása is ennek keretében. Köszönöm szépen, Martin úr. Ennyit akkor a frakciók nevében való hozzászólásokra. hozzászólásokról. Szalafrankor két perc. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Az észak-afrikai válság próbára teszi a Lisszaboni szerződés mechanizmusait. A főképviselő jelenlétében a külügyi szakbizottságban tárgyaltunk ezen kérdésekre. Esten asszony nyilatkozata a rövid távú, hosszú távú és középtávú intézkedésekre vonatkozik, valamint a 1790-es ENSZ határozat gyors gyakorlatba való átültetésére és az együttműködésre vonatkozik az Európai Tanácssal. Az európai közvélemény nagyon sok kérdéssel foglalkozik jelenleg, a mi állampolgáraink pedig Tehát nagyon sok kérdéssel foglalkoztak. Úgy gondolom, Giferhofstadt úrnak igaza van, hogyan lehet az, hogy a négy EU tagállam, amely az ENSZ biztonsági tanácsának tagja, nem azonosan szavaz. Hogyan lehetséges az, hogy még vitatkozunk arról, hogy az ENSZ határozat az Európai Unió esetében hatályos-e, hogy az Európai Unió, a NATO vagy a nemzetközi közösség ültese azt át a gyakorlatba, hiszen ugyanazon eszközökről van szó, ugyanazon adófizető pénzéről és ugyanazon harci hajókról van, bevetéséről van szó. Nagyon fontos a koordinációs képességünk javítása úgy tűnik, és javításra van szükség, javulásra a döntéshozatalban is. Van egy híres mondat egy filmben, amely azt mondja, hogy nekünk még mindig megmarad Párizs, így hangzik a mondat, az Európai Unió válasza, valaki azt mondta, elhamarkodott volt. Én azt mondanám, hogyha mi nem lettünk volna elég bátrak, hogyha Franciaország nem vált volna aktívvá, és nem vállalt volna úttörő szerepet, akkor sokkal rosszabbá vált volna a helyzet, hogy a, az Elizé csúcsot összehívták, hogy a külügyminisztérium, az ENSZ, biztonsági tanácsába elment, és ott kiállt az igaza mellett. Hogyha ez nem lett volna, akkor Gaddafi csapatai már bevonultak volna Benghazi-ba. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, Vigenin úr, parancsoljon. Kedves kollégák, köszönöm szépen, és ha lehet, akkor egy valóban égető kérdésre szeretnék összpontosítani, amit holnap tárgyalunk meg, ez pedig a líbiai helyzet igaza van azoknak, akik előttem szóltak. A legutóbbi fejlemények szinte teljes káosz sugallanak az Európai Unió álláspontjában, és az európai tagállamok álláspontjában is. A bizonyos tagállamok a koalíció mellett vannak, majd visszavonulnának, és úgy tűnik, mintha nem lenne egyetértés a NATO-val sem. Jelentős zavar van a partnereik körében is arra vonatkozóan, hogy mit szeretnénk elérni Mindezek alapján jelentős a bizonytalanság az európai közvéleményben. Mi pedig hitelünket vesztjük. És nem tudják, mit várjanak tőlünk a dél-mediterrán térségben. A tanácsnak egyértelművé kell tenni a helyzetet, nem szabad hipokrata döntéseket hozni Líbiával sem, Jemennel, Szíriával kapcsolatban sem tulajdonképpen, hiszen itt is hasonló fejlemények vannak. Mint hogyha nem látnánk azt, hogy amit Líbiában teszünk, azt abból a szempontból is értékelik, hogy a régió egyéb országaiban hogyan járunk el. Az Európai Uniónak meg kell tudni határoznia, hogy mit akar elérni Líbiában. És csak ha erre a kérdésre tud válaszolni, csak akkor fogja tudni azt, hogy hogyan akarja elérni. Világosnak kell lenni. A líbiai helyzet óriási mértékben befolyásolja a szomszédos országokat. Vajon Líbia továbbra így elviseli ezt a helyzetet? Mi lesz Tunéziával, Egyiptommal? Nem csak az, az azonnali humanitárius válsággal kell foglalkoznunk, hanem a gazdasági válsággal és a, e szakaszt követően. Köszönöm szépen, Lambsdorff kollega egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elhangzott, hogy nem az euróválságáról van szó, a tagállamok válsága az, amit látunk, hiszen ők eladósodtak, és ez a felelőtlen adósságfelhalmozás sok éven keresztül ez okozta a válságot. Ennek véget kell vetni, ezért nagyon helyes, hogy az európai stabilitási mechanizmus kemény szabályokat szab meg. Ezért nagyon jó az, hogy az eddigi mentőcsomagok az adott feltételekkel jöttek létre. Azt hallom a demokrata részről, hogy most újra jó és rossz adósságról beszélünk. Természetesen a befektetés elkülönítendő a fogyasztástól, de valamikor a túl sok adósság rossz adóssággá válik. Fenntarthatóságra van szükség a közpénzek tekintetében, akkor újra stabilá válik az euró is. Az Európaktum eh, esetében eh, nem elegendő a közösségi módszer alkalmazás, ez már elhangzott. Ami Libiát illeti, a tanács támogatta az ENSZ határozatát, most elnézünk, és egyes, egyetértek Szerafránka úrral, amikor azt mondja, hogy Franciaország helyesen cselekedett, de Törökországot is eh, be kellett volna vonni, akkor nem adódna a mostani nehéz helyzet a NATO számára, és eh, reménykedem abban, hogy Líbiában majd hamarosan újra üdvözölhetjük az új líbiai vezetést. Köszönöm szépen. Simánszki úr kap szót, parancsoljon. Egy percre. Köszönöm szépen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Amikor az Eurocsoport kitűzte magának azt a célt, hogy észszerűen járjon el, de gazdasági adót és társadalompolitikát egyszerre valósítson meg, nos akkor azt kell megnéznünk, hogy vajon most miért kell ilyen gyorsan módosítanunk a szerződést, és miért kell ezeket a hatásköröket európai szintre hozni. Két válasz van. Egyrészt azért, mert mint mindig a felelősséget most az Európai Uniónak akarjuk hárítani a népszerűtlen döntéseknél, vagy a reformok leple alatt bizonyos hatásköröket Brüsszelnek lehet átadni. Kétlem, hogy ennek pozitív hatása lenne. Hogyha megnézzük azt, hogy az Eurózóna nagyobb államadóságokkal rendelkezik, és kevésbé versenyképes, mint a többi országok, akkor különösen így van ez. Felmerül a kérdés, az Euró, felmerül az Euró, a kétsebességű Európa kérdése az, az egysebesség mellett nem állok ki, de emellett azon, egy azonos irányra is szükség van. Ha rossz irányba megyünk, akkor az katasztrófa felé visz minket. Az európai autópályákon is ez van. Köszönöm szépen. Köszönöm. Partasz úr. O Parlamento Português vai chumbar hoje o quarto programa de Köszönöm szépen. A negyedik stabilitási programot nyújtotta be 12 hónap alatt a kormányzat, a tagok többsége ki fogja dobni, a, a képviselők többsége egyszerűen kidobja ezt a dokumentumot. Egyrészt mert olyan a csomag, másrészt azért, mert először Brüsszelben nyújtották be, mielőtt még Lisszabonban tárgyaltak, vagy beszéltek volna róla, vagy hallottak volna róla. Ez az első kérdésem alapja is a magyar elnökség felé. A tapasztalat tükrében az elnökség vajon meg akarja-e védeni azt, hogy ezeknek a dokumentumoknak a, ezeket a dokumentumokat a parlamentnek jóvá kell lehagynia, hagynia, vagy sem. A második pedig holnap a pénzügyi mechanizmusról fogunk beszélni, a 2013-as pénzügyi mechanizmusokról, de még nem mondtunk semmit a jelenlegi pénzügyi mechanizmusról, pedig ez sokkal érdekesebb. Portugália egy elővála- tehát előrehozott választásokba került az állami adósságok és a magas kamatlábak miatt. Mit akarnak tenni a spekuláció elkerülése érdekében a portugál állami adósságoknál? Nem mondják azt, hogy ez belügy Portugáliában, hiszen nyilvánvalóan a megszorító intézkedések az a miénk, miénk de az önök döntése miatt van. Köszönöm szépen. Belder úr, másfél perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. A külügyi bizottságban a főképviselő tegnap bejelentette, hogy egy új Egyiptomot fogunk tár- eh, támogatni aznak érdekében, hogy lerövidítsük a nagymértékű változások hosszú útját. A gazdasági és szociális mizéra a, nem marad azonban el az, Európa, az eufória, az Európáért való eufória, az európai empátia nagyon fontos, hogy megmaradjon. A Hollandia, száma, Hollandia szempontjából nagyon bizonytalan ez a szakasz, és Kairó úgy tűnik, hogy a pénzügyi szempontból válságba kerül, de ugyanúgy élelmiszerválságba is. Az európai támogatás nélkül a, ezek az országok súlyos katasztrófának néznek elébe, a tanácsnak duplán kell erőfeszítéseket e, tennie, azonos jogokat kell biztosítani Kajró számára is, és azt követően pedig biztosítani a továbbfejlődés lehetőségeit. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a belső és a külső stabilitás az új Egyiptom számára biztosítható legyen, de csak ebben a formában. Köszönöm szépen, Bejder úr. E, Maró úrnak van két perc. Ah, ah, <laughs> Nem, mondja az elnök asszony, tévedtem. É, igen, átugrott engem elnök asszony, de azért köszönöm, hogy még egyszer visszatértem és megkapom a szót. Elnök asszony, a stabilizációs mechanizmus, amely kialakul, általános és állandó támogatást jelent, amit a hétköznapok emberek kell, hogy megfizessenek. Meg kell nézni, hogy mit kapnak cserébe. Fenyegetések, a számok manipulása, manipulálását folyamatosan díjazzák. Tíz éve van már stabilitási és növekedési paktum. Igen, rossz eljárással próbálják az állami finanszírozásokat feltartani, fenntartani. Németország, Franciaország, Görögország eh, érdekeit nézzük, a többiekét nem. És most úgy tűnik, hogy az új paktum ugyanígy fog működni. Brüsszel azt adja, elkölti azt, amit a hollandok megkeresnek, és kifizeti a mindennek az adóságát. Azok az emberek, akik semmit nem kapnak, csak fizetnek, ennek az árát fizetik. A politikai elit játékát fizetik meg, és ezzel próbálják elfedni azt, hogy bizonyos országoknak nem lett volna szabad a monetáris unió részévé válni. A finanszírozásokat nem tudják rendben tartani, és ezeknek az országoknak a támogatását végre el kell hagyni. Ez az egyetlen egyetlen olyan kiigazítás, amelytől jó lesz az új stabilitási paktum. Köszönöm, Madlener úr. Nem felejtettem el, megadtam volna a szót Mauro úr után. Úgyhogy nem maradt volna le, de most Mauro úrja a szó két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. A földközi tenger déli részén zajló változások nem vonhatják el a figyelmünket a gazdasági célkitűzéseinkről, amelyeket középtávon meghatároztunk. A nemzetközi turbulenciák révén azonban el kellene gondolkodnunk azon, mennyire fontos, hogy megvalósítsuk az Európa 2020 stratégiát. Az e héten zajlott ülések során már megszületett néhány döntés, nem tudjuk, hogy a libiai konfliktus követően mi történik, de azt tudjuk, hogy semmi sem lesz úgy, mint korábban. Európának tehát mindenképpen egy olyan csomagra van szüksége, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy lélegzethez jussanak a bizonytalanság időszakában. A legnagyobb kérdés minden bizonyal az, hogy hogyan alakul a földközi tengeri helyzet. Teljes szörnyű katasztrófa lenne, hogyha ott további háborúkra kerülne sor. Nagyon helyén való, hogy bizonyos országok cselekvésre szánták magukat ilyen körülmények között. Az Európai Unió azonban úgy tűnik nem tud határozott álláspontot foglalni, ha csak nem teljesen megosztott a tekintetben, hogy mit tegyen. Szeretném felszólítani a magyar elnökséget, Szeretném elmondani, hogy a parlament és a bizottság az önök oldalán áll, meg olyasmivé akarják, akarjuk eh, átváltoztatni ezt a válságot, úgy akarjuk kezelni, hogy az Európai Unió ne kerüljön válságba. Ez a mi nagy felelősségünk. A jelenlegi válságból lehetőséget kell kovácsolnunk annak érdekében, hogy végre egy igazi európai külpolitika jöjjön létre, amely megérdemli ezt a nevet. Tudjuk, hogy mi a felelősségünk, vannak kétségeink, elkövetünk hibákat is, de korszakváltó változtatások elé nézünk, a változások elé nézünk, és vállalnunk kell a felelősségünket, gondoskodnunk kell arról, hogy a tanács holnapi, holnap utáni döntései észszerűek legyenek, de hogy mindenek előtt bátrak is legyenek. Köszönöm. Esztrála asszony, két percben. Köszönöm. Elnök asszony, már elhangzott itt, hogy most a portugál parlamentben elképzelhető, hogy megbukik a kormány, és hogyha ez így megtörténik, akkor ezt az ellenzéki pártok által kiváltott politikai instabilitás okozza, mert a megszorító csomagot nem támogatták ezek a pártok. De az előző csomagtervet is megvalósította a portugál kormány, viszont a ránk kényszerített feltételek, egyre szigorúbbak a piac étvágya miatt. Portugáliában a költségvetési vita azt mutatja, hogy januárban és februárban többlet volt, és a bevételek 11%-kal növekedtek. A politikai erők, amelyek ezt a politikai válságot váltották ki, elutasították a kormány megszorító csomagtervét, pedig a tanács, az Európai Bizottság és az Európai Központi Bank támogatta őket, és lehet, hogy ők elégedettek ezzel a helyzettel. Ez egy olyan ország, amely az eurozónában helyezkedik el, és eladósodási problémái vannak. Ez szörnyű dolog, szörnyű dolog az ország számára, igazságtalan az állampolgárok számára, és még egy csapás a nagy tervek ellen, az egységes pénz nem ellen. Nem az eurozóna válsága ez, hanem a legnagyobb válsága az eurozónának. Fölteszek egy kérdést a kollégáknak, mi az alternatíva? Az összes tagállamnak szigorúsági megzorítási tervet kell előterjesztenie áprilisáig. Portugáliának szüksége van még további megszigorításokra azért, hogy az államadóságokat, a deficitet csökkentsék? csökkentsék. 2012-13-ban 3 és 2 százalékkal kell csökkentenie a deficitet. Tárgyalások voltak, elutasították ezt a megoldást, és további áldozatot kívánnak Portugáliától, emiatt van a probléma. De Szárnez asszony egy percben. A következő tanács utolsó esély az európai állam és kormányfők számára, azt életem, hogy azért hoztuk Európát, hogy a, az értékeket megvédjük, és lépjünk, hogyha gond van. Tudjuk, hogy itt milyen veszélyek vannak. Franciaország és Nagy-Britannia erőfeszítésének köszönhetően határozat született. Nem tudtuk meg, meg tudtuk akadályozni, hogy Bengáziba elérjen Kadafi, de közben támogatni kell a fellépést, és el kell szigetelni Kadafit azért, hogy megbukjon ez a rezsim. Erről van itt szó, látjuk, hogy mi történik Bahreinben, Jemenben, Szíriában. És itt alapvető dolgokról van szó, amikor látjuk, hogy milyen erőszak tört ki a közel-keleten. Az európai vezetőktől azt várjuk mi a parlamentben, hogy lépjenek, még mielőtt nem lesz késő. A történelem mozgásban van a világ nagy részén, és nekünk is ott kell lennünk, ezt várjuk Európától és felelőseitől. Köszönöm. Köszönöm, kedves kollega. Egy percben Van Dalen úrnak adom meg a szót. Több milliárd eurós holland hozzájárás a finanszírozást nem segítette a költségvetési ö, pokolba vezető út garantálva van. Túl magasak és túl kockázatosak a, befektetés, a, a, meg, a befektetések. A jelenlegi európai válság oka a felelőtlen adósságnövekedés, és az, hogy a megállapodásoknak nem tettek eleget. Hogyha ezekre a kérdésekre nem találunk választ, akkor a garanciával azt teszünk, amit akarunk, nem fog segíteni. A stabilitási és növekedési paktum 2004 óta nevetséges. Németország, Franciaország kinevette. Most viszont lehetőség van arra, hogy erősítsük a, paktumot automatikus szankciókat. De mi történik? A szankciók, szankciók egyszerűen csak politikai határozathozatalok szintjén maradnak meg, és ez felfoghatatlan. Az emberek pont ezt látják. A jelenlegi helyzetben a polgárok emiatt cinizkusak, és az európai politikai elitet nem tartják semmire. Köszönöm. Köszönöm, kedves kollega. Éda Figueredo asszony számára egy perc. Köszönöm, elnök úr. Elfogadhatatlan, hogy ezen az úton haladjunk, mert itt antiszociális intézkedések történtek, a munkavállalók kizsákmányolása, ez a munkanélküliséget és a létbizonytalanságot, a szociális kirekesztettséget növeli, és ezt a különböző pénzügyi csoportok hasznára teszik, és ezeknek a profitja egyre csak növekedik. A válság azt jelenti, hogy a gazdaságok nagyon törékenyek, sérülékenyek, és közben protektorátus alá helyezik az országokat. Mi történik az európai stabilitási mechanizmus jegyében, emiatt tiltakoznak a munkavállalók. Szombaton több mint 300 ezeren vettek részt a megmozulásokon, és ma Portugál parlamentben ugyanezt fogják tenni a küldöttek többsége ugyanezt fogja tenni a negyedik megszorítási csomag miatt. Most nemet mondunk a nemzetközi erők általi bombázásra Líbiában, és nemet mondunk a lakosság elnyomására is, Líbiában, Jemenben és Bahrányban. Köszönöm, Figaredo asszony. Paska kollega következik. Zodpovedné hospodárenie s finančnými... Köszönöm. Elnök asszony, biztos úr. A jó, stabil működéshez szüksége van az egészséges pénzre, hogyha az Európai Unió egy országcsoportja úgy dönt, hogy egységes pénznemet hoz létre, akkor szükség van egy mechanizmusra ahhoz, hogy a felelőtlen politikusok ne veszélyeztessék ezt az egységes pénzt. Mégpedig úgy, hogy olyan lépéseket tesznek, amelyek károsak. Az eurozóna országai bizonyos szabályoknak engedelmeskedjenek, megvannak a szabályok, viszont nehéz ezeket megvalósítani. Én automatikus büntetés mellett vagyok, abban az esetben, hogyha a megállapodott szabályoknak valaki nem tesz eleget. A büntetés ne legyen alkutárgya az Európai Tanácsban. Köszönöm. Köszönöm, kedves kollega. Most pedig két percben átadom a szót Száriusz Volszki úrnak. Köszönöm szépen. Két kérdést szeretnék felvenni. Először is üdvözlöm az Európaktum Plus megszületését ez egy örömteli dolog, hogy megszületett, hiszen egy új architektúra született, szinte, nem egészen. Egyfajta bajnok ez. Mégis ami fontos, hogy befogadó és nyitott mindazok számára, akik részt akarnak venni benne. Nem kétsebességes Európát alakít. Sajnos a paktum csak félig lesz nyitott. Az egy a 136-os cikk módosítása, ahogy azt eh, az alkotmányos, szak, alkotmányozó szakbizottság eh, megszavazta, a következőt mondja, a stabilitási mechanizmus oka, hogy nyitott legyen kezdettől fogva a tagállamok számára, az nem az euró, hanem a részvétel. Tehát ez azt jelenti, hogy eh, csak félig van nyitva azok számára, akik kötelezettség, kötelezettséget akarnak vállalni, és nem lesz azok számára nyitva, akik a jogokban akarnak részt venni. Nem az euró válságáról van itt szó, hanem az euró tagállamok válságáról. És minden nem euró tagállam ugyanilyen közfinanszírozási problémával is küzdködhet emellett. Ez persze logika és mm, következetesség hiánya. Néhány szót Líbiáról és a dél-mediterrán térségről. Először is gratulálni szeretnék önmagunknak, nem az EU-nak, hanem néhány tagállamnak, hogy az emberi jogok és demokrácia védelmének élvonalában járunk Líbiában, és köszönjük Nikola Sárközi elnöknek, hogy vezeti ezt nagyon fontos, hogy a külpolitikában az érdekalapú politikáról végre az értékalapú külpolitikára térjünk át. Ehhez két lépés kell. Újra kell alakítsuk a kül- és szomszédságpolitikánkat a társadalmakra és nem a kormányzatokra kell ebben összpontosítani, és amit kelet-európai átalakulásnak neveztünk, ahhoz hasonlóan, és az kvázi az órát is át kell állítanunk, hogy a közös biztonság és védelmi politikát is átalakítsuk. Egy gyors Európai Uniós közös parancsnoki kapacitásokkal kialakuló sereg legyen. Köszönöm szépen a kollégának. Három percet kap a következő felszólaló, Hoangnak. Monsieur le Président! Elnök úr, kedves kollégák! Holnap, március 24-én szimbolikus napunk lesz. Először is módosul a Lisszaboni szerződés, most szavaztuk meg, azért, hogy létrehozunk egy európai állandó stabilitási mechanizmust. Ez a mechanizmus lehetővé teszi az uniónak, hogy euró bondokat, euró kötvényeket hozzon létre, bocsásson ki, spekulatív cselekmények ellenében. Kár, hogy ez félúton megállt. A piac észszerűtlen működése miatt a központi bank fölvásárolhatta a az állami adósságokat. Láttuk, hogy ez hogy történt az USA-ban, viszont mit kérnek cserébe? A versenyképességi paktum megvalósítását ezt átkeresztelték, Európaktumnak nevezik, és ez a holnapi nap második jelképe, szimbóluma. Ezt a paktumot megvédte a tanács, a bizottság és az Európai Központi Bank. Kedves kollégák, mindannyian tudják, ismerik a washingtoni konszenzust, ezt önök imádták és március 24-e a brüsszeli konszenzus napja is lesz. A brüsszeli konszenzus azt jelenti, hogy brutálisan a liberális dogmát fogják alkalmazni a közszolgálatokat csökkentik, és csak minimálisan szabályozzák a pénzügyi piacokat többek között. Kedves kollégák, tanács, bizottság, központi bank, gyorsan lépett, az Európaktumot javasolják nekünk a gazdasági kormányzás közben, egy olyan politikát akarnak intézményesé tenni, ami a válság kiváltója volt. Spanyolországban és az angol száz országokban látjuk, hogy a pénzipar irányít mindent, és közben a vásárlóerő válságba került, ez már 20 éve így van az Európaktum a munkából és bérből élők bizonytalanságát növeli, és itt nem csak a válság közvetlen következményéről van szó, hanem arról is, hogy közben az adókérdések is az asztalra kerülnek. A megszorítások a költségvetésekben Közben eh, a kamatlábak emelkedése, amit bejelentett a központi bank, végül is meg fogja ölni a gazdaság fellendülését, és a deficitnek nem tesz eh, a deficitet nem eh, szünteti meg. Holnap nagy tüntetés lesz, és itt Brüsszelben azok mellett leszünk, akik kivonulnak az, az utcára a barna ingesek ellen jött létre az EU, és most a népnek az igazságtalan politika ellen kell felemelkednie. Most pedig Jetten Meki asszony szól. Elnök úr, az állandó válságkezelési mechanizmus létrehozása egy jó előkészület a jövőbeni válságokra. Mindenki reménykedik természetesen abban, hogy nem kerül sor további válságokra, de sajnos ez megtörténhet. Az egyetlen sajnálatos dolog az, hogy a jelenlegi mechanizmust úgy tervezték meg, hogy az EU intézményei struktúráján kívül esik annak irányítása egy olyan intézményre volna szükség, amely felügyeli a megvalósítást, és az esetleges szankcióknak is automatikusan kellene bekövetkezniük, nem pedig tárgyalásokat követően. Egy rövid megjegyzésem lenne az úgynevezett EU-s külpolitikához és a libiai helyzethez. A libiai helyzet és a nemzetközi közösségben uralkodó helyzet nem átlátható, nem világos helyén való egy légtérzárat létrehozni a civil lakosság védelmére, az EU támogatta ezt. Most azonban támadásokra került sor a szárazföldi csapatok ellen. Fontos feltenni a kérdést, hogy ez a légtérzár ezt a célt hivatott-e szolgálna. Én, szolgálni én azt mondanám, hogy átléptük a határt a háború felé. Az elnök, köszönöm szépen kolléga, egy percet kap Eppin kolléga. Köszönöm szépen. Sulc úr azt mondta, hogy korán volt a beavatkozás, épp ellenkezőleg túl sokáig vártunk, és úgy gondolom, hogy épp idő volt, hogy megalkatályozzuk Bengáziában a tömeggyilkosságot, és mi látunk, Francia és Anglia két nemzetállam vette át a vezetést, Németország a kemény valuta és gyenge erő országa. Törökország szemben áll a nato és az Egyesült Államok az a, a hatalom, amely egyfajta szemlélőként figyeli a dolgokat. Zsákocában vagyunk, így az elkötelezett amerikai vezetőség, vezetés nélkül az európai erők is képtelenek bármire. Azok a politik, az, az egy, az a politikus, aki tudta, hogy hogyan kell a katafival bánni, az régen volt, régen pedig nagyon magára volt hagyva. Köszönöm szépen. Honcis kollega egy percben. Köszönöm, elnök úr. Hölgyeim és uraim, pontosan egy évvel ezelőtt az Európai Unió vezetősége és a görög miniszterelnök úgy döntöttek közösen, hogy Görögország lesz gyakorlatilag a gazdaságpolitikai és pénzpolitikai kísérleti nyúl nagyon szigorú rendelkezéseket fogalmaztak meg azzal, hogy csökkenteni akarják az államadóságot és a költségvetési hiányt, elő akarják mozdítani az állam fejlődését. 150%-os azonban most az eladósodottság, a fiatalok 30% a munkanélküli, 4,4%-os az infláció, a gazdaság 4%-kal esett vissza, ez a görög kísérlet kudarcot vallott. A kísérleti nyúl gyakorlatilag pénzügyi tekintetben, szociális tekintetben és gazdaságpolitikailag is kimúlik. Ugyanez a sors vár egyébként más államokra is az EU-n belül. Ez azt jelenti, hogy a görög tapasztalat európai változata így néz ki. Mi nem akarunk egy ilyen paktumot, mi nem akarjuk, hogy a nyugdíjasok, a munkanélküliek, a munkavállalók viseljék el a következményeket. Ugyan ezen embereknek csak is bátor kielest tudunk kívánni ugyanúgy minden görögnek, és mondom ezt tekintettél a 23 24 európai csúcsra mindenkinek csak szép reményeket tudok kívánni a jövőre tekintve. Gracias, Dos minutos tiene nuestro presidente hans Sehr verehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kedves kollégák, tisztelt elnök úr! Samuel Huntington amerikai politológus Egyszer a civilizációk összecsapását jósolta meg, hogyha bíztunk volna az ő jóslatában, akkor egy önbeteljesítő jóslat értelmében mi is hozzájárultunk volna ennek az összecsapásnak a megvalósulásához. Mi az Európai Parlament, az európai, az arab államokkal és az arab emberekkel mindig együtt akartunk működni. Most azt látjuk, hogy az arab népek olyan értékeket akarnak, amelyekért mi is kiállunk. Demokrácia, szabadság és jogállamiság ki gondolhatta volna néhány héttel ezelőtt, hogy az Arab Liga minket, a nemzetközi közösséget és a nyugatot felszólítja, hogy megállítsuk a líbiai ö, zsarnokot. Ez egy hatalmas változás az arab világban. Nem szabad hibát elkövetnünk most. Nem szabad csak retorikusan, szavakkal az arab népek oldalára állnunk, hanem a szavakat tetteknek kell követniük. Ma este a Konrad Adenauer alapítvány nevében, amelynek elnöke vagyok, Tunéziában fogok utazni, ugyanúgy, ahogy két és fél héttel ezelőtt Kairóban is jártam. Konrad Adenauer, a Német Szövetségi Köztársaság első kancellárját idézném, aki azt mondta, hogy mi a szabadság oldalán állunk. És most az arab népeknek azt kell üzennünk, hogyha ti is akarjátok, akkor segítünk nektek abban, hogy demokratikus, a demokrácia, a szolidaritás alapján elő tudjátok készíteni a választásokat. És kedves kollégák, szörnyűködve halljuk azt, hogy ma Jeruzsálemben terrortámadásra került sor, és sok a sérültje ennek a, ennek a támadásnak. Elítéljük a legszigorúbban ezt, bárki is volt a tettes, de azt mondjuk, békére van szükség palesztin, a palesztin lakosság és Izrael között. Ha most az arab államok ban a szabadság szele foly, akkor ezt lehetőségként kell kihasználnunk Izrael és Palesztina számára, annak érdekében, hogy mind az izraeliek, mind a palesztin nép mindketten méltóságban, biztos, biztonságos határokon belül élhessenek. Ez a mi feladatunk a jelenlegi nagy arab világbeli változások tekintetében. Nekünk az Európai Unióként határozottan és egységesen kell fellépnünk. Köszönöm, Pöterin kollega. Két percben Panzéri kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Eltekintve azoktól az intézkedésektől, amelyeket már előre bejelentettek, az a kérdésem, hogy az európai politika szerepe valóban megfelele a kor elvárásainak. Protag- protagonista-e kül- külpolitikában? Ehhez nyilvánvalóan időre lenne szükség egy ilyen szerep kialakítására, de sajnos most nem engedhetjük meg magunknak ezt, épp ellenkezőleg azonnal kell messze menő lépéseket tennünk. Ez különösen a földközi tengeri térségre és elsősorban Líbiára vonatkozik. Itt még nem megfelelőek a lépéseink, pontosan végig kell gondolni, adott esetben elismerni azt, hogy erősebb kezdeményezésre lett volna szükség. Meg kell érteni, hogy miről van ott szó, és koncentrált akciósorról kell döntsünk a földközi tenger térségre vonatkozóan. Ha Líbiát megnézzük, akkor látni kell, hogy jelentős különbség van a Európa egészének akciói és a most magukat késznek nyilvánító országok akciói között. A bizottság és a tanács erre még nem volt kész. Vannak kérdések, amelyekre a tanács még nem adott választ, de ezt gyorsan meg kellene tenni. Kérdés, hogy eltekintve a humanitárius lépésektől, tényleg tudatában vagyunk-e annak, hogy mit kell tennünk akkor, amikor az ENSZ határozatát, az, az 1973-as ENSZ határozat nem lesz elegendő, hogyha ezen a mandátumon túl kell lépnünk. A második kérdés, második dolog. Szeretném a tanács véleményét a művelet parancsnokságával kapcsolatban hallani. A NATO-nak technikai, de nem politikai vezető szerepe van. Egységes Európai Uniós szerepvállalás nélkül meg tudjuk-e ezt úszni, és önkéntesekre hagyhatjuk? Igaz, ez tényleg így van. Végül pedig a műveletek keretében Afrika szerepe lényeges, elkerülhetetlen. Ez a művelet nem lehet pozitív végeredménnyel nélkülök ezzel, ezzel tisztában vagyunk-e egyáltalán? Ezek azok a kérdések, óriási kérdőjelek, amelyekre nem lehet bürokratikus választ adni. Megfelelő politikai válasz van, válaszra van szükség, szükség a holnapi tanácsüléssel kezdődően. Köszönöm szépen, Ole Schmidt következik. Köszönöm. Az euró kritikusai az én országomban úgy gondolják, hogy nem működik ez így, és jobb, hogy ha az együttműködés kívül marad valaki, de nincs igazuk, az euróval kapcsolatos együttműködés az elmúlt tíz évben stabilitást hozott létre, alacsony inflációt és sok új munkahelyet. Az állandó krízismechanizmus működni fog, mint egy utolsó választási lehetőség, hogyha valamely ország nehéz gazdasági körülmények közé kerül. Ilyen válasz kíván, kíván adni a bizottság a válaszra. A közös valuta problémákat megold. Sajnálom, igen, milyen sajnálom, hogy a svéd parlamentben nincs többség az, az euró paktumba való részvétel mellett így az én országom hatása, befolyása csökken. És hogyha Svédország döntő szerepet akar játszani, akkor nem ülhet a tanácskozó termen kívül. A Dán parlament igent mondott az euróra, és sajnos Svédország ezt nem tette meg. Köszönöm, most pedig egy percben átadom a szót Tuszász úrnak. ami Görögországot illeti, elítéljük az új imperialista háborút, amit az USA, Franciaország, az Egyesült Királyság és a NATO indított Líbia ellen. Az úgynevezett humanitárius segítség emellett csak mellékes. Itt miről van szó a gázról, meg az olajról, és Líbia, Észak-Afrika energiaforrásairól, az egész régió energiaforrásairól. Mi történik a régióban? Ez növeli a kockázatát, a kockázatokat az országok számára. Az új Európaktum vajon mit hoz munkanélküliséget, csődöt az államok számára, szegénységet, és itt a plutokráciát akarják ezzel erősíteni. Ez a szabad világ, ez a demokrácia EU-ja és a szabadság EU-ja a paradigma a következő, milyen kérdést kell föltenni, ki fog csődbe menni a nép vagy a plutokrácia. Arról van szó, hogy megnézzük, hogyan lehetne lépni azért, hogy a népet ne szegénységre, csődre ítéljék állandóan. Felhívást idézünk azért, hogy a nép keljen fel és harcoljon a jogaiért. A népeket kell szolgálni, és nem pedig a vállalatok céljait. Köszönöm, Angel, Rangel úrnak két perc. Köszönöm szépen. Szeretném a figyelmüket azokra az értékekre irányítani, amelyet az EPP és az EPP portugál tagjai tulajdonítanak a csúcs találkozónak, a megoldásoknak. Ezek jobbak, mint a korábbi javasolt megoldások. Gratulálok Brock úrnak, Guatieri úrnak is, hiszen az Európai Parlament nevében kiváló munkát végeztek. A bizottságnak is gratulálunk. Közös célunk, hogy biztosítható legyen, hogy ez a mechanizmus a közösségi kereteken belül maradjon, és a kormányközi felfogásnak végre hátat fordítsunk. Itt van a, a az ideje annak, hogy végre szembesüljünk a tényekkel. A politikai válság, ami előtt állunk Portugáliában, azt jelenti, hogy az LPP e kész arra, hogy a kritériumoknak megfelelően átvállalja az ország irányítását azon kritériumok mellett, amelyek az eurozónában hatályosak, és készek vagyunk arra, hogy mindent megtegyünk, amit a szocialista kormány 13 évig képtelen volt megtenni. A szocialista kormány rossz döntéseket hozott A 2009-es választásokon is ott voltam, a szocialista kormány olyan csomagokat jelentett be, amelyeket nem vezetett be. Most garantálhatjuk az Európai Uniónak és az Eurozóna országainak, hogy minden kritériumnak megfelelünk, megtesszük a szükséges áld, meghozzuk a szükséges áldozatokat. Kritikai kormány, kritikus kormány leszünk, nem olyan, mint a jelenlegi portugál kormány, amely a növekedés és stabilitás mellett állt ki, de folyamatosan új megoldásokat keres anélkül, hogy hiteles válaszokat találna a piac kérdéseire, olyanokat, amely a portugál nép az Európai érdekeit szolgál. Ha, dos, dos kollégás Köszönöm, Paulo. Két kollega kék kártyát emelt föl. Elfogadja a kérdést? Igen, 30 perc a kérdésre. Önök úr, hagyd tegyek fel egy kérdést. Rangel küldöttnek, képviselőnek nem gondolja, hogy infantilis dolog az elfogadni, hogy a hogy Portugália többet fizessen és több áldozatot hozzon a válság miatt, és aztán a későbbi kormány majd ismét szigorítási intézkedéseket fog hozni, azért, hogy tiszteletbe tartsa a Brüsszellel kötött megállapodást. Szeretném, hogyha erre válaszolna erre a kérdésre. Köszönöm, Eszter asszony. Most 30 másodpercben válaszolhat. Szívesen válaszolok, még ha nem akarom ezt a vitát itt az EP-ben folytatni, akkor is elmondom, hogy ez egy portugál politikai vita. Hogyha a küldött azt szeretné, hogy a portugál helyzetet megvitassuk, akkor részt kell venni a választásokba, és majd a pártján belül azt a politikát folytatja, amit szükségesnek tart. De két év alatt többször elbukott ez a kormány, nem akarjuk ezt a, tá, ezt a kormányt, a szocialista kormányt támogatni, mert ez nem volt megoldás. Köszönöm, Rangerul. Jekonszári asszony. Nos, a portugál parlamentben nem tettem fel a kérdést, ezért itt teszem meg közvetlenül. A portugál néppárti delegációt kérdezem, miért nem támogatja azt a javaslatot, amely nagyon fontos, hiszen máskülönben az egész euróövezet válságba kerül, egész Európa válságban van, hogyha ez a javaslat nem megy át. Szeretném tudni, hogy az ön frakciója Portugáliában miért akadályozza ezt. Parancsoljon! Nos, nem tudom, Ránzsel úr, értette a kolléga nőt. A Szociáldemokrata Párt a PSD felelősen támogatta az összes megszigorítási csomagot, és amikor egy kormány eh, kudarcot vall, akkor nincs, eh, nincs erev, mentség. A piaci helyzet eh, nem változott, a PSD pártnak nincs más választása, csak az, hogy az új választásokat kérje, új kormányt akarjon, újból hiteles legyen Portugália és az eurozóna. Másfél percben Buzutil úr. Elnök úr, két héttel ezelőtt a parlament egy állásfoglalást fogadott el, amely rendkívül bátor volt politikai szinten. És akkor kértük, hogy Líbia felett rendeljék el a berepülési tilalmat. Csak egy héttel ezelőtt ugyanebben a teremben ezt a határozatot még mindig nem fogadta el az ENSZ. És mindannyian rettenetes helyzetben elkeseredettnek éreztük magunkat, mert már előre láttuk azt, hogy Bengázi teljes mértékben el fog veszni. Mégis most már látjuk, hogy végre elfogadták eh, a határozatot, és két héttel az itteni eh, elfogadást követően végre megoldások vannak. Remélem, hogy mindenki látja, mennyire fontos ez, és továbbra is végre kell hajtani ezt az állásfoglalást, elnök úr. Csak így tudunk segíteni a líbiai népnek. Csak így tudjuk megvédeni őket eh, a tömeggyilkosságoktól, amelyekre korábban példa volt Líbiában. Csak így segíthetjük őket a demokrácia útján. Szükség van arra, hogy továbbra is humanitárius segítséget nyújtsunk nekik, támogatást, különösen a menekülteknek, akik Tunéziába, Egyiptomba menekülnek. Van még egy dolog, amit meg kell tennünk, fel kell készüljünk mert lehet, hogy óriási menekült áram érkezik a mi Európai Uniós országainkba, és ez nem pusztán a mediterrán tagállamok felelőssége, hanem mindenkié. Köszönöm. Köszönöm szépen Buszutil úrnak. Másfél percben Kelám Gracias, Presidente. Commissioner, today the EPP group... Biztos úr. Ma az EPP az Európai Unió egyik alapító atyáról elnevezett épületben vagyunk, a Gasperi épületben. Végre itt az ideje annak, hogy az Európai Unió közös érdekeit vegyük előtérbe, hogy ő is azt szerette volna, hiszen Kasperi az egyik olyan államfő volt, aki ugyan a 19. században szügetett, de mégis egy olyan európai víziót dolgozott, munkált ki, amely a 21. század víziója. A jelenlegi gazdasági válsághoz államfői kvalitásokra van szükség, nem csak a következő választásokat szabad figyelembe venni, hanem elsősorban és alapvetően a nemzeti megmentésekre és a következő generációkra, Európa egészére kell gondolni. Az Európai Tanács vonatkozóan üdvözlöm a stabilitási mechanizmus új szövegét és az eurozóna reformcsomagját. Másodszorban remélem, hogy a versenyképességi csomag megfelelő lesz, és azokat is vonza, amelyek még, azokat az országokat, amelyek még nem eurótagok. Fontos, hogy minden kormány lényeges lépéseket tegyen a verseny helyzet erősítésére. Az egységes piacsal kapcsolatban harmadsorban kicsit aggaszt az, hogy az ambiciózus célokat lényegesen megkurtították, és a hatékonysága éppen ezért szinte irreleváns lehet. Éppen ezért amellett, hogy új lépéseket tervezünk, bizonyítsuk politikai akaratunkat és hitelességünket a négy alapvető szabadsággal kapcsolatban, amelyre az európai egyetműködés épül a belső piacot be is beleértve, és teljes mértékben ültessük át a szolgáltató irányelvet. Köszönöm szépen, Kellám úr, egy percben Van de Kamp kollega a PPE névéről. Köszönöm szépen. Először is úgy gondolom, hogy fontos, hogy hangot adjak együttérzésemnek Japán népével. Tudom, hogy lesz majd Japánról egy vita, de remélem, hogy a tanács a következő napokban is minden olyan kérést megtesz Japánnak, amelyes szakértői segítséget kér, ki tud elégíteni ez egy nagyon fejlett ország, távoli területen, de most rendkívüli segítségre van szükség. A második dolog, elnök úr, Líbiával kapcsolatos. Úgy gondolom, hogy azok a meleg szavak, amelyeket ma délelőtt Líbiával kapcsolatban elmondott a bizottság is egyebek között, nem rejtik véka alá azt, hogy az Európai Unió Líbiában nincs jelen. Nem sikerült pillanatnyilag nekünk az városokban és a Kadafi csoportok ellen fellépnünk. Franciaország elnökének köszönhetően ő valóban az utolsó pillanatban gondoskodott arról, hogy az Európai Unió a NATO-val egyetértésben tegyen valamit. De az emberek Európát még hiányolják. A válságot után ugyan jelen leszünk, de a válság idején hiányzunk. Az euróval kapcsolatban valóban nagyon fontos eh, lépéseket tettek, úgy gondolom a bizottságban Barozó Un a sarokköveről beszél, a cornerstone-ról, nem szabad azonban elbukni ezen. Egy kicsit tovább kell gondolkoznunk, holnap nem szabad ezt még feloldanunk. Köszönöm. Köszönöm, kedves kollega, most pedig Son Kelly másfél percben Köszönöm. Mint Barozó úr, én is a gazdasági helyzetre szeretnék koncentrálni, miután az én országom az EU támogatásának kedvezményetje. Van egy új kormányunk viszont, és új reményünk. Az elnökünk erőteljes beszédet tartott, azt mondta, hogy hidakat akar építeni Európában, és erre elszántuk magunkat. Két dolog kamatokra van ehhez szükség egy. A kamat terher drákói nem lehet elviselni, ezt legalább egy-két százalékkal csökkenteni kell. Második, a garancia kell a bankok megalapítására azért, hogy ismét működhessenek. Ami pedig a vállalkozásadót illeti, nem kell nekünk nyomás, és nem kell nekünk sárközi emberek, sárközitől vagy másoktól kioktatást kapni. Csak 11,9%-ról van szó, szóval előbb nézze meg, vegye észre a saját szemében a gerendát. A, az egyik a szigorúsági paktumot megvalósítjuk, bevezetjük, és majd meglátjuk, hogy lehet-e egy adósságpaktumot is kötni, mint Németországban volt 2009-ben, három, azon is gondolkodunk, hogy egy európai független fiskális ügynökség jöjjön létre. Ez is nagyon fontos, mert szerintem nincsen olyan, hogy független nemzeti ügynökség. Barroso úrtól, kollégáitól szeretném megkérni, hogy segítsenek, és Köszönöm szépen a türelmet. Köszönöm. Liszek úr a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, miniszterek, kollégák. Jó dolog az, hogy az EU vezetői időt eh, találtak az elmúlt napokban, het, elmúlt napokban heveg hetekben arra, hogy Észak-Afrikával foglalkozzanak, mert el kellett kerülni a polgári lakosság leülését, és reméljük, hogy a zsarnokot sikerül megdöntenie a lakosságnak. De vannak itt belső kihívások az unión belül, például a biztonság és védelmi politika, a külpolitika terén különböznek a vélemények erről az EU tagállamok között, és ez mutatja, hogy mennyire messze vagyunk attól a céltól, hogy valóban közös politikát folytassunk a Lisszaboni szerződés értelmében. Ez kihívás a nemzetközi közösségnek. Jó dolog, hogy az USA-val, más országokkal együttműködünk, és az is jó, hogy párbeszédet folytatunk az Arab Ligával, az Afrikai Unióval. Jó dolog, hogy párbeszédet folytatunk Izraellel ahogy Pöttering elnök úr mondta, mi történik ma Észak-Afrikában, Líbiában, mi történt e- Egyiptomban. Mindennek nagy következményei lehetnek a béke folyamatra a közel-keleten. Erre emlékeznünk kell, ezt nem szabad elfelejtenünk, és gondolnunk kell a jövőre, a demokrácia, az emberi jogok előmozdítására, nem elég csak lövöldözni, más országokra is kell gondolni Európában. Most másfél percben Gáler úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Tanács az intézet meghívásában Van Rompuy úr azt írja, hogy a munkavacsorát azzal kezdik majd, hogy a líbiai és a tőle nyugatra fekvő országok helyzetével foglalkoznak majd először. Remélem, hogy senki sem, senkinek a torkán nem akad meg a falat, és világos üzenetet küldünk Gaddafinak, Lébiának, de saját nyilvánosságunknak is, amelyet irritál az, hogy Európa nem tud egy hangon szólni egy ilyen diktátor ellenében. Nagyon fontos bővítenünk a fekete listáinkat, és fontos a líbiai olajtársaság kontóit is, illetve pénzeit befagyasztani. Nagyon örültem volna azonban annak, hogyha a NATO helyében az EU emlékezett volna saját kapacitásaira, lehetőségeire, és tagállamai tengerészeti erőivel sikerült volna a fegyver embargót megvalósítani, hiszen a mi szomszédságunkban áll fenn ez a helyzet, akkor az elmúlt napokban megspóroltuk volna magunknak a konfliktust a NATO-val és Törökországgal, és remélem, hogy a humanitárius segítségnyújtás tervezése az Európai Unióban nem csak arra korlátozik, korlátozódik, hogy egyiptomi oldalon és tunéziai oldalon a líbiai menekülteket fogadják, hanem hogy a, azon területeken sikerül humanitárius segítséget nyújtani, amely már megszabadult Gaddafi békjóitól. Nagyon fontos világosá tenni a Tripoli fél számára, hogy mi mit szeretnénk. És Moszkából, Moszkvából most hallom, hallom, hogy Stálin elhalálozott, üzenem ezt a görög kollégának, de úgy tűnik, hogy hozzá még nem jutott el ez az üzenet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most másfél percben Préda kolléga kap szót. Köszönöm szépen. Úgy gondolom mindannyian egyetérthetünk abban, hogy a libiai beavatkozás végső célja az, hogy teljes mértékben megszűnjön az erőszak és a Kadafi rendszer forradalmi felkelőkkel szemben alkalmazott visszaélése. Az ENSZ 1973-as határozata biztosítja azt, hogy berepülési tilalommal védjük az ottani civil polgárokat. Szóval szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy az 1973-as állásfoglalás, ö, bocsánat, határozat elfogadását megelőzően az Európai Unió volt az egyetlen és az első olyan nemzetközi intézmény, amely a berepülési tilalom elrendelését kérte, mégpedig Strasbourgban határoztunk erről a múlt hónapban. Két fontos eleme van amely sikert garantálhatja Líbiában. A kulcs szó a koordináció és a, tiszt, a világosság. A koordináció az Európai Unió szintjén, valamint a Lisszaboni szerződésnek való megfelelés, alapján az, a humanitárius segítségnél, és a koordináció a NATO-val is, hiszen a mi lépéseinknek a NATO lépéseit kell, hogy kiegészítsék. Az arab ligával is megfelelően kell koordinálni a lépéseinket, hiszen támogatni kell a régióbeli erőket, csak így lehet a libiai akciók sikeresek. Akkor, amikor a civil lakosság elleni erőszak megszüntetéséről van szó, akkor egyértelmű menez- üzenetet kell küldenünk, csak így lehetünk sikeresek. Köszönöm. Hemos terminado el turno de intervenciones ordinarias. Entramos en dar la palabra a aquellos colegas que han cazado el ojo del presidente. Folytatjuk most tehát a Catch the Eye, azaz a spontán felszólalások sorával. Kilencen szeretnének hozzászólni. Kilenc név áll a listámon, a tervezetnél

Köszönöm, Galaga úré a szó. Támogatom az ír kormány erőfeszítéseit, hogy csökkentsék az EU-IMF program kamat lábait. Az Európai Bizottság hajlandónak mutatkozik, és támogatja a kamatok csökkentését, és remélem, hogy a 27 tagállam is képes lesz arra, hogy megállapodásra jusson, és áttekintsék ezt a kérdést. Írország és az Európai Unió garantálhatja azt, hogy fenntartható legyen az, ara, az adóságunk. Az EU pénzügyi támogatási mechanizmusa megengedhető és tisztességes. Vannak olyan országok, amelyek jelentős engedményeket biztosítanak Írországnak, és támogatják a kamat, csökken, a kamat arány csökkentést. Természetesen az együttműködés nem a tényleges adócsökkentést tudja e, elérni. Az elnök kikapcsolta. Bronz úr a következő. Thank you. Köszönöm szépen. Az Európai Tanács elfogadja a szerződés módosítására vonatkozó állásfoglalást az Európai Stabilitási Mechanizmusról, de feltehetően az eurozónán belül fog mindenki maradni. Ez persze meg fog bukni, nem a pénzhiány miatt, hanem azért, mert belső problémák ezek. Ez egy olyan mechanizmus, amelyel a vizet hegynek föl akarják terelni. Az euró, mint valuta, a keresletet és a kínálatot is meghatározza, és a látható és láthatatlan exportot alapján a látható és láthatatlan importot is, ugyanúgy, mint a tőkeáramlást. Ugyanaz a tőkeértés, ugyanaz a valutaérték nem tükrözheti a 17 különböző tagország gazdasági feltételeit a, ez a mechanizmus az eurozónán belül egy bukás, és e- e- egy olyan mechanizmusra van tehát szükség, amely ettől megmenti őket. Még az eurozóna bizonyos sikerein ellenére is sokkal nagyobb sikerek lennének az e- valután kívül. Tenía la palabra la señora pero no la veo en su escaño. No sé si está en otro... kolléganő, nem látom, hogy itt van. Luhán kollega consider esențial în cadrul discuțiilor consiliului kedves kollégák tisztelt elnök úr alapvető hogy az európai tanács csúcsán egy hiteles jogalkotási csomagtervvel álljanak elő a gazdaság irányítás konszolidációját illetően európai szinten. Kohéziós politika és a KAP két pillére az új EU költségvetésnek 2013 után. Alapvető, hogy a kohéziós politika fenntartsa megfelelő részesedését a költségvetésben 2013 után is azért, hogy az EU eleget tegyen nagyra törő céljainak és támogatást nyújtson az EU 2020-as stratégiájának, a kohéziós politikának befektetéseket kell generálnia, megfelelő stratégiai programokat, a kulcs célokra összpontosítva és a végrehajtás egyszerűsítésére figyelve. Bácsiz is úré a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Ma szavaztunk, illetve megszavaztuk a Lisszaboni szerződés módosítását, ez pedig lehetővé teszi majd a stabilitási mechanizmus létrehozását. Tudjuk, egy nehéz gazdasági pénzügyi helyzetben vagyunk, és éppen ezért intézkedéseket kell foganatosítani a gazdasági koordinációt szolgálva. Ez a mechanizmus csak az euróövezetre terjed ki. Ez azt jelenti, hogy az euróövezeten kívüli országokat nem vonjuk be ebbe a folyamatba, ez azt jelenti, hogy a közösségi módszert feladjuk. Éppen ezért az Európai Uniónak szolidárisabbnak kellene mutatkoznia, és támogatnia azokat az országokat, amelyek nem tartoznak az euróövezetbe, annak érdekében, hogy mielőbb csatlakozhassanak hozzá, és mielőbb részt vehessenek a döntéshozatal folyamatában. És és annak érdekében, hogy ez az egyensúlytalanság, amely a csatlakozási szerződésekben benne foglaltaték, kiegyensúlyozódjon. Plasikova Bernyova kolléganő. Elnök úr, tisztelt biztos úr! Két szempontra szeretném a figyelmüket eh, ráirányítani az Európai Tanács ülése előtt. Nagyon sok intézkedés nem demokratikus. Az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek is gyengülnek. a nemzeti parlamenteknek kevesebb lehetősége lesz a gazdaságpolitika végrehajtására. Rossz ötletnek tartom ezen kívül azt, hogy a bizottság nem működik együtt az Európai Parlamenttel e kérdésben. Ez kontraproduktív. Hogyan gondolják, hogy növekedés indulhat így el? Hogyan nőhetnek ebből új munkahelyek? Ezek az intézkedések nem vezetik ki Európát a válságból. A restriktív és nem demokratikus intézkedések helyett úgy gondolom, és elvették a hozzászóló mikrofonját. Köszönöm szépen. Puheenjohtaja, tämä päivä huono út. Köszönöm szépen. Rossz híreket kaptunk Portugáliából a portugáliai konzervatívok előz új választásokat akarnak, előrehozott új választásokat akarnak kérni, ami kihatással lehet a válság alakulására az egész euróvezetben, hiszen ez hátrányosan befolyásolja az eseményeket. A piac is azt szeretné, hogy az Európai Unióban megbízható legyen a döntéshozatal, ezért nagyon fontos lenne mielőbb megoldást találni erre a helyzetre. Jelenleg itt van az asztalon a koordináció kérdése, amely központi jelentőségű, a valóságban azonban a koordináció nem elégséges. A gazdasági irányítás egy teljesen új gazdasági architektúrát előfeltételezne, ami észszerű volna, sajnálatos módon azonban az egész projektnek nagyon rossz a hírneve, ennek az oka pedig Merkel és Sárközi neoliberális megközelítése. Most pedig a kezdiájban mindenki megkapta a szót, és így Oli rendbiztos fog szólni, aki válaszol a bizottság nevében a különböző felszólalásokra. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők! Először is szeretnék összetett mondani az igen felelős vitáért a jövő heti európai csúcsról. A bizottság nevében szeretnék kommentárokat fűzni néhány hozzászóláshoz Líbia és Japán tárgyában, mielőtt még a gazdasági kérdésekre térek át. Mint tudják, a bizottságnak nincs kompetenciája a biztonsági és védelmi fronton, viszont koordináltuk az EU válaszát az eszkalálódó humanitárius válság miatt a libiai határon. A repülési tilalom katonai akcióját az 1973-as számú ENSZ biztonsági tanács határozat alapján indítottuk meg, és itt figyelembe kellett venni azt, hogy a humanitárius segítséget hatékonyan, biztonságosan juttassuk el azokhoz, akiknek erre szükségük van, vagy a határokon, vagy pedig Líbián belül új reményeket keltett ez, és a polgárok és ártatlanok életét mentette meg. A japánbeli eseményeknek nincsenek azonnali egészségi konzekvenciái az EU állampolgárai számára, mégis fontos mérleget vonni az EU atombiztonsági politikájára vonatkozóan, és a különböző kontingencia tervek, biztonsági intézkedések bevezetésére. A bizottság minden eszközt felhasznál arra, hogy monitorozza a hatást, beleértve az élelmiszerbiztonságot is. Véleményem szerint Japán példája mutatja nekünk, hogy a kockázatok valóságá válhatnak. Amit lehetetlennek gondoltunk, az most a terveink részét kell, hogy képezze. Európai megközelítés kell átfogó biztonsági kockázat felmérés érdekében a nukleáris létesítmények esetében is ez a hatást maximálissá emelheti EU szinten. Mielőtt levonjuk a következtetéseket, a végső következtetéseket a japán balesetből, nagyon fontos a legfontosabb kérdésekről beszélni, például biztonsági követelményekről és a vészhelyzet intézkedésekről, akkor, amikor egy reaktornak az ellátó rendszerét hűteni kell. Holnapi Európai Tanácsüléssel kapcsolatosan reménykedek abban, hogy az itt elhangzott üzeneteket meghallgatják az európai fővárosokban és mindenütt Európában. Az EU a márciusi ülés után abban reményked, vagyis az EU a gazdasági kérdések terén kénytelen volt lépéseket tenni a gazdasági válság, pénzügyi válság, az adóságválság miatt, és hosszú, távú, hosszú távra vonatkozó döntéseket kellett, hogy hozzon. Ahogy Barozó úr mondta a nyitó megjegyzéseiben, a kihívásra válaszolunk, mégpedig átfogó stratégiával, amely épít az Európai Unió intézményeire, erősségeire, értékeire. Éppen ilyen kihívások miatt hozták létre az EU-t, azért, hogy együtt dönthessünk, és közös erőfeszítésekkel kikerülhessünk a még erősebb válságokból, mint amelyeket eddig ismertünk. Hosszú megbeszélések, hónapok tárgyalásai után sikerült átfogó választ kidolgozni a gazdaságpolitika tárgyában. Reméljük, hogy az Európai Tanácsban holnap az összes európai vezető egyetért majd ezekkel. A tagállamok, főként az eurozóna tagállamai intenzív fiskális konszolidációs politikát folytatnak, növekedés, kiváltó strukturális reformokat, és igen elszántak. Ez a legfontosabb sarokköve az előrehaladásnak stratégiában. Másosorban a tanács és a parlament az önök elkötelezettségére számít azért, hogy a bizottság jogalkotási csomagtervét lezárja a gazdasági terveket illetően nyár végéig. A gazdaság irányítás szintén fő pillére az átfogó válaszunknak. Harmadsorban az állandó európai stabilitási mechanizmus beindul, mégpedig 2013. júniusával 500 milliárd euró kölcsönnyújtási kapacitással, és ezzel a döntéssel egy pénzügyi backstopot is létrehozunk megfelelő kon- megfelelő hatással azért, hogy képesek legyünk lépni még a legnehezebb helyzetben is. A bizottság szerepe az ESM műveleteit illetően központi lesz, és kapcsolódik az ESM a különböző EU intézményekhez, és itt a parlament bevonása teljesen világos, és mindenképpen erőteljesen létre fogjuk hozni. Természetesen olyan szabályzatot javasolunk, ami a szerződés 136-os cikkén alapul, és itt a különböző feltételeket rögzítjük, valamint az, hogy az ellenőrzés felügyelet folyamatos legyen. Ami pedig a bankszektort illeti, ezt képessé kell tenni arra, hogy a reál gazdaság igényeinek megfeleljen, a vállalkozások a háztartások igényeinek, és a következő bank stressz tesztet a következő hónapokban fogjuk lefolytatni, azért, hogy a megfelelő szerkezet átalakítás létrejön, és hogyha lehetséges, az újratőkésítés is az EU bank szektorában. Mielőtt az eredményeket nyilvánosságra hozzuk, az összes tagállamnak döntenie kell, és prezentálnia kell stratégiáját. Erre szükség van a, azért, hogy saját sérülékeny intézményeiket átalakítsák. Ez alapvető, ezt a két problémát párhuzamosan kell megoldani, és mindezt fel kell gyorsítani, a bankokat át kell alakítani, és ha szükséges, újra tökésíteni minél gyorsabban. Ez az előfeltétele annak, hogy helyreálljon a bizalom, és erősödjön a bizalom az európai gazdaságban, valamint javuljanak a bankok képességei, és biztosítsuk a gazdasági növekedést is, valamint a hitelnyújtási lehetőségeket. Elnök úr, tisztelt képviselők, befejezésképpen szeretném elmondani, hogy ha az Európai Tanács megerősíti elkötelezettségét az ismertetett elemekkel kapcsolatosan az átfogó gazdasági stratégiát illetően, hogy kikerüljünk a válságból, akkor az Európai Unió jó úton fog járni azért, hogy ebben az évben erősödjön gazdaságilag. Ez nem azt jelenti, hogy minden rendben van, ez nem azt jelenti, hogy megpihenhetünk, hanem azt jelenti, hogy készen állunk arra, hogy a jelenlegi és a következő kihívásoknak eleget tegyünk, és megakadályozzuk a jövő válságait. Köszönöm.